Meine Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meine Damen und Herren, ich bitte Platz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Van, egy, van ugyanis néhány közleményem. Először is Nazarbájev kazaksztáni elnök és Barozó elnök november 9-én Brüsszelben hivatalosan pozitív döntést hoztak a tárgyalásokról, a a társulási egyezmény kibővített változatáról együttműködési egyezmény kibővített változatáról. A negyedik tervezetet még idén meg fogjuk kapni, és aztán a mi egyetértésünkre van szükség ehhez. Azt hiszem, ez azt jelenti, mondhatom, hogy ugye intenzíven foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. 2012. novemberében már ajánlásokat fogalmaztunk meg Eston Bárónő felé, és nyilván ennek is köszönhető, hogy sor került a téma eh, felgyorsítására. Van-e eh, a, a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban ellenvetés? Ha nincs, akkor rátérünk a Moldáviával Moldovai Köztársasággal kötött meg, társulási megállapodásra. Azt javaslom, hogy a négyes és az ötös pontot cseréljük föl, és először a az ötös pontról szavazzunk. Van-e e, e, ellenvetés? És akkor utána fogunk a módosító javaslatokkal ellátott e, javaslatról szavazni. Austervicius úrnak van-e hozzászólása, vagy jelentéstevő tessé? Elnök úr, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, igen, azt kértem, hogy támogassanak a tanácsi a tanácsi állásfoglalásról szóló Európai Uniós állásfoglalásról, és ez ugye az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösségről szól egyrészt, másrészt pedig a Moldovai Köztársaságról, tehát a két fél közötti társulási megállapodásról van szó. Azt kérem, kedves kollégák, hogy szavazzanak mellette. Közben a tolmácsok kérik, hogy két mikrofon ne legyen bekapcsolva, mert így nem tudunk dolgozni. Ö... Jó, akkor rátérünk először a jogszabályalkotó javaslatra azt javaslom, hogy rögtön elektronikusan szavazzunk. Elektronikusan szavazunk tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor ezzel ezt a társulási egyezményt a Moldovai Köztársasággal 44 igen szavazat és 3 ellenszavazat mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és reméljük a jó együttműködést a társulású egyezmény keretében a Moldovai Köztársasággal, amely országot támogatni fogjuk fáradozásaiban. A következő napi rendi pontnában Plenkovics úr veszi át az elnökséget. Vamos con el paragraf 1. Jó napot kívánok! Akkor most a szavazás következik. Kettes kompromisszum. Disculpen, pero mi primer voto y... Ne haragudjanak. Akkor ez az első alkalom, hogy levezénylek egy szavazást. Akkor kérem, hogy emeljék fel a kezüket mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 26-os okafogyott, 28-as okafogyott, 29 okafogyott, 30, 32 okafogyott, 31-esről szavazunk mellette. Elfogadva, 33-as mellette, illetve hogy erről szavazunk mellette, ellene. Harmincnégyes. Votamos a favor. Mellette, ellene. Okafogyott. Szóbeli módosítás első rész mellette. Második rész mellette. Ellene. Ez is okafogyott. Ez, ezt nem szavaztuk meg. Elutasítva. Második rész. Második részről szavazunk. Cerramos. Aprobado. Decae. Decae. Akkor ez a 29, 28, 26 mellette, tehát nem szavaztuk meg. 35-ösről nem szavazunk, 65-ösről szintén nem, 3-as kompromisszum. Készfajtartással mellette, mellette, akkor 36-os, ezt most megismételjük. Ne haragudjanak, először szavaztatok, kicsit össze vagyok kavarodva. Hármas kompromisszum, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 36, 37, 38, 39 okafogyottak, 45-ös szintén. 5-ös bekezdés, 40-es módosítás mellette ellene elfogadva. 41 mellette ellene fogyottá vált, illetve nem szavaztuk meg. 42-es mellette ellene ezt sem szavaztuk meg. 43-as mellette ellene oka fogyott. Illetve, hogy nem szavaztunk. Ez, ezt sem fogadtuk el. Ezt most leellenőrizzük. Szabra. Hay que alzar las manos, porque si no, me dicen los compañeros. Fel kell emelni a kezeket, ne haragudjanak, kedves barátaim, fel kell emelni a kezeket. 44-es mellette, ellene, elfogadva. 46-os első rész, mellette, ellene, Elfogadva. Kettes rész mellette. Ellene. Elutasítva. Nyolcas bekezdés 47-es mellette. Ellene. Elutasítva. Igen. Illetve, hogy ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as mellette. Ellene. 49 mellette. Ellene. Elfogadva. Illetve leellenőrizzük. 51 mellette, ellene, mm, elfogadva. 52 mellette, ellene, elfogadva. Ö, egyes szóbeli módosítás mellette, ellene, ez is elfogadva. Tízes bekezdés, négyes kompromisszum mellette, ellene, ötven, hat, ötven, hét, oka fogyottak. ezekről nem szavazunk, most a 58-as következik mellette, ellene, 59 mellette, ellene, ez is elfogadva. 60-as mellette, ellene, ez is elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, ez is elfogadva. 61, 62, 63, 64, okafogyott 66-ról szavazunk mellette, ellene, ez is átmegy. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 69-es következik, az előtte lévők okafogyottak. Ö, mellette, ellene, ez is okafogyott, illetve hogy ez, ez nincs elfogadva, 70-es első rész mellette, ellene, elfogadva, kettes rész mellette, ellene, elfogadva, 71 mellette, ellene, elfogadva, 72 mellette, ellene, Tenemos un... A 72 cae. Akkor kéri a szót Préda kolléga, illetve hogy Makovei. Elnök úr, támogatom Breda és Makovai kollégák által benyújtott módosítást, és azt kérem, hogy mellette szavazzanak, tehát fogadjuk el a kompromisszumot. Köszönöm. Vale, pues votamos. It's amendment 73. In favor. Nos, mellette, ellene, akkor mm, név szerint szavazunk. Elektronikusan ellenőrizzük. Faltan dos. Cerramos. Se aprueba. Continuamos. <clears throat> Folytassuk. 74 mellette ellene elfogadtuk. 75 mellette ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 76 nem okafogyottá válik. Akkor 80-as jön, mellette 80-asról szavazunk, mell ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 81 mellette ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene 82, nem, okafagyottá válik. 90-es mellette, ellene elfogadva. 91 mellett, eh, mellette, ellene elfogadva. 97 mellette, ellene okafogyottá válik. 98 első rész Nem, kettes részről szavazunk, mellette ellene. Második részről szavazunk. No, akkor szavazzunk megint. Kettes rész mellette, ellene, okafagyottá válik. 99 mellette, ellene, elfogadva. Nem, bocsánat, okafogyottá. De elutasítottuk. Négyes mellette, ellene. Ok, ö, elutasítottuk. Ötven mellette, ellene. Most favor. En contra. Hatos mellette, ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene elutasítottuk. Nyolcas. mellette, ellene, elfogadva. Kilenc. mellette, ellene, elfogadva. Tíz. mellette, ellene, elfogadva. Tizenegy. mellette, ellene, elfogadva. 12 mellette ellene elfogadva. 13 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 14 mellette ellene oka, el, elutasítva. 15 mellette ellene a 14-est ellenőrizzük. Ah, one again. Voten. Cerramos. Se aprueba. Elfogadtuk. 16 mellette ellene elfogadott 17 ellenőrizzük az előzőt? Jó, akkor ellenőrizzük a 16-ost Megnyitom a szavazást. 16, 16, 16 check. Dieciséis. 16, sí, ya lo eh, cerramos. 16-os, erről beszélünk, ugye? Jó, elfogadtuk. Pasamos a la 17. A favor. 17-es jön mellette. Ellene. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Akkor a többi okafogyottá válik, így a 22-es jön mellette. Ellene okafogyott, elutasítottuk. 23 mellette, ellene, úgy tűnik, hogy megszavaztuk. 24 mellette, ellene, elutasítva. Egyes preambulum bekezdés mellette, ellene, elfogadva. Kettes módosító, mellette, ellene, elfogadva. Hármas mellette, ellene, elfogadva. A INTA vélemény, els, egyes bekezdés mellette ellene elfogadva. INTA 2 okafogyottá válik. Hármas mellette ellene elfogadva. Négyes mellette ellene elfogadva. Ötös mellette ellene a hatos. Ellenőrizzük. Az ötöst ellenőrizzük. Tehát az inta ötöst ellenőrizzük. tehát elutasítva. a 6, mellette, ellene, elutasítva. a 7, mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a hetest. a hetes. elfogadtuk. A hatos, int a hatost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. Inta a nyolcas mellette, me ellene, elfogadtuk. Inta kilenc mellette, ellene, elfogadtuk. Inta tíz mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor elektronikusan szavazzunk az egészről. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Disculpenme, pero mi era mi primera vez. Akkor vége az elektronikus szavazásnak. Elnézést, hogy ilyen nehézkesen ment, de most szavaztattam először, legközelebb jobban megy majd. Muchas gracias. Empezamos en... Nos, egy perc múlva, egy-két perc múlva kezdjük újra az ülést, jó? Vamos a empezar. Nos, akkor kezdjük. Egy percben. Ö, vártunk. Tehát egy percben kérem, aki hozzá akar szólni, az most tegye meg, mert várjuk a grúz igazságügyi minisztert. vamos a tener un intercambio de puntos de eszmecsere következik, tehát Szulikiáni asszonynal, a grúz igazságügyi miniszterrel. Nagy örömmel üdvözöljük itt nálunk. Nagyon örülünk, hogy itt a grúz igazságügyi miniszter. Miniszter asszony, eszmecserét tartunk önnel már egy évvel ezelőtt, amikor is e, beszélt a grúz igazságügyi reformról, és hogy hogyan sikerül ezt a programot bevezetni. És a büntetlenség e, problémájára különösen hangsúlyt fejtetett. Júniusban e, társulási egyezményt kötöttek az Európai Unióval, amelyet már ratifikált a az önök parlamente. Ugyanakkor a harmonizációs és emberi jogi programokat is beindítottak. Thomas Hamandorral is találkoztunk júliusban, aki az igazságügyi reformról és az emberi jogokról beszélt Gróziával. Grúzia előrelépett az emberi jogok területen, és ajánlásokat is megfogalmazott. Biztos vagyok benne, hogy a grúz kormány ezekről dönteni fog. Nem olyan régen hallottunk, hogy a korábbi elnökök, köztük Szakasvicsi elnök ellen is vádakat fogalmaztak meg. És bízunk abban, hogy a grúz igazságügyi rendszer keretében megvizsgálják, hogy vannak-e olyan kormányhivatalnokok, köztük Szakasvili elnök is, aki valóban különböző cselekményeket követtek el. Az Európai Parlament úgy látja, hogy ezeket a cselekményeket ellenőrizni kell. Önnek most 10 percet adunk, hogy beszéljen az országában lévő tervekről. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Megtiszteltetés számára, hogy a külügyi bizottság előtt szólalhatok fel az Európai Parlamentben. Ez számomra nagyon jó eh, alkalom arra, hogy felmérjem, hogy mi történt Grúziában. Nyilván emlékeznek arra, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt itt álltam önök elett, és arról beszéltem, hogy hogyan végezzük el Grúziában a reformokat és az EU integrációt, mert különben nem lehetséges, hogy tagá váljunk, hogyha nem tekintjük át a múltunkat. És Elmar Brock úr újból meghívott engem, és köszönöm, hogy önök ma itt meghallgatnak. Nagyon jó önökkel megbeszélni a reform folyamatunkat, és a társulási egyezmény eredményeként nagyon fontos, hogy a grúziai jogi és politikai rendszerbe bevezessük az EU értékeket. Ez mindkettőnk számára hasznos, mégpedig a következőképpen. A társulási egyezmény kiterjeszti az EU szabályozási határokat. És hogyha a társulási egyezményt megvalósítjuk, akkor jobban inkluzív módon megerősítjük a demokráciát, és Grúzia egy stabilabb országgá válik, és a demokratikus stabilitást is elérjük, nem csak nálunk, hanem a szélesebb körül régióban, Kelet-Ukrajnától kezdve egészen Irakig. A jogi és az igazságügyi reform megerősíti a demokratikus stabilizást, stabilizációt és stabilitást és a biztonságot Grúziában. És a nemzetközi rendbe is bele tudunk sorolódni. Amikor az európai projektnek a sikere megkérdejelözölik, Grózia lehetőséget biztosít arra, hogy ezt megerősítsük. Az EU ugyanis hozzájárul a demokratikus stabilitáshoz, és hogyha sikeres a grúz példa, akkor ezt még jobban megerősítjük. A Grúziának az európaiban való tétele nagyon fontos, különösen a jó kormányzást, a jogrendet, az emberi jogokat tekintve és nyilvánvalóan figyelembe kell venni a kultúrák közötti különbségeket. A társulási megállapodás egy fontos lépés volt ahhoz, hogy a politikai társulást megerősítsük, és a gazdasági integrációt is és pedig úgy, hogy Grúzia ugyan egyelőre nem tagként, de azért tagjává válik ennek az egész folyamatnak. Az ideiglenes alkalmazása szeptember 1-től ennek az egyezménynek új ígéreteket, új normákat és rendeleteket hozott létre. És elindultunk azon az igényes folyamaton, hogy a reformokat bevezessük. Amikor a ratifikációt megtettük, az nem a legvégső cél volt, hanem ez tulajdonképpen a kezdete volt egy funkcionális demokráciai, intézmény demokráciai folyamatnak. A megállapodásnak a megvalósítása fontos lépés, és fontos, hogy mindkét fél a magáinak érezze. Épp ezért szükséges az intézményi keretet megállapítani a kormány a belső összehangolási mechanizmust létrehozta, és a nemzeti cselekvési tervet is megalkotta, és egy három éves cselekvési tervet hozott létre. Szeretném hangsúlyozni a grúz miniszterelnöknek a döntését, hogy személyesen fogja a társulási egyezmény végrehajtási folyamatát ellenőrizni a kötelezettségvállalásaink mellett szeretnénk hogyha a tagállamok támogatnák az erőfeszítéseinket, és pedig technikai segítségnyújtással is, és a többért többet elv alapján. Milyen vállalkozásokat is szeretnénk, figyelembe vennék, hogy milyen vállalkozásokat teszünk. Először is liberalizációs folyamatot indítunk el, és és a cselekvési tervet időben elindítjuk és folytatjuk. A cselekvési terv első fázisát elindítottuk már, és foglalkozunk a második fázus, fázis prioritásaival is különböző referencia értékeket is megállapítottunk, és 2015-ben szeretnénk ezeket megválasztani, és várjuk az önök támogatását például a vízumliberalizációs folyamatban, mert minél hamarabb szeretnénk ezt megvalósítani. Szeretnénk egy vízummentes utazást létrehozni. Ez egy nagyon fontos politikai dimenziót jelent, hiszen a, a grúz útlevél vonzóbb lesz a többi területeken érő emberek számára. A demokrácia, a jó irányítás, átláthatóság, emberi jogok kérdése mind nagyon fontos kérdések azt illetően, hogy előre tudjuk lépni. És most akkor szeretnék beszélni arról, hogy mit értünk elő. Először is az a választások területén. Parlamenti a választások voltak 2012-ben, elnökválasztás 2015-ben lesz, és 2014-ben pedig önkormányzati választások. És sikerült szétválasztatni a politikai és más gyakorlatokat tehát az állam és a politikai pártok összekapcsolódása megszűnt. A Központi Választási Bizottság biztosította a szabad választását, és a, az állami alkalmazottak nem tudnak most már nyomást gyakorolni a politikai kampányra. Ezen kívül sikerült tisztességes választásokat biztosítani a választás napján, tehát most már a szabad választások normális gyakorlattá váltak. A, az Európa Tanács kiértékelte a 2014-es önkormányzati választásokat, és pozitív eredményre jutottak. Az igazságszolgáltatás reformját illetően a demokráciát az átláthatóságot, elszámoltathatóságot, a jogrendet szeretnénk mindenképpen megvalósítani. Ez mind a kormány, mind a gizára számára nagyon fontos. Harmadik reform folyamatot indítunk el. Talán emlékeznek rá, hogy tavaly önöknél is beszéltünk arról, hogy a reformok első feladata a depolitizáció volt, tehát hogy az bírók e, semlegesek lehessenek, tehát hogy külső nyomás ne befolyásolja őket. A második reform hullám az a bíráknak a független rendszerének a e, felállítása volt, és aztán a harmadik a, a bírók kezébe hatalom adása. És erről a harmadik reform hullámról is egy értékelés készült, és ez is pozitív volt. Most pedig újabb ajánlásokat fogunk megállapítani, amelyeket a Velencei Bizottság fogalmazott meg, és ez is a harmadik igazságügyi reform hullámba fog belekerülni. A jog és az való hozzáférésről is intézkedtünk, és ez az elszámoltatottság és az átláthatóság szempontjait erősítette meg. Leváltattak a a büntetés végrehajtási minisztériumtól, és ezek a szolgáltatások most már egy független intézményként jelennek meg, és a parlamentnek kell elszámolniuk. Szeretnék meg az időszi szolgálatot is megerősíteni azért, hogy ne lehessen politikai befolyásolással megváltoztatni a munkájukat és a miniszter a, a főügyész másfél év óta független, tehát az igazságügyminiszter, azaz én nem szólhatok bele a munkájába de általános iránymutatást biztosíthatok számára, elsősorban az emberi jogok és bizonyos más területeken. Már több év óta Grúziában a bíróságokkal nagy problémák voltak, és emlékszem, amikor a Strasburgi bíróságon dolgoztam, és grúz ügyekkel foglalkoztam, akkor a büntető jogi, jogi kódex az nem biztosította a megfelelő megoldásokat. 2015. júniusában a védelem és az ügyész, ügyész helyzetét megerősítették büntetőjogi eljárásokban. Nálunk nem vizsgálati ügyészi eljárás van, de most ezt megszüntettük, és és most az ügyésznek a szerepét megerősítettük, tehát az ügyésznek eresetben a feladata volt korábban, mint a védelemi, de most mind a két fél egyenlő erősséggel szerepel. A, az esküdszéknek a szerepe nem olyan régen vezetődött be a grúziai igazságügyi rendszerbe, de ezzel kapcsolatban nem volt korábbi tapasztalatunk. Mielőtt 1921-ben a szovjet befolyás alá kerültünk volna, akkor volt ezzel kapcsolatban egy kis tapasztalatunk, de most vezettük be ezt először, és a nemzetközi emberi jogi normáknak megfelelően kell átalakítanunk. Taval e, ígéretet tettem arra, hogy ezt reforma, megreformáljuk, és most már nem létezik vádalkot e, kötnünk, 2004 óta más volt a helyzet, és most már megváltoztatjuk ezt az egész mechanizmust. Új fogalmakat vezettünk be a jogba, például az ügyészi iroda, jegyzőkönyvet kell, hogy vezessen a peres eljárásról. Ezen kívül a locus tendi fogalmát is bevezettük a büntető eljárásban, és tudják, hogy ez a minisztérium egyik fő szempontja volt, és ezen célból a európai normákat vezettünk be az áldozatok jogait illetően. Ezen kívül bevezettük a különböző bevált nemzetközi gyakorlatot is. És 2014. júliusában és az EU áldozatoknak az irányelvét is bevezettük, tehát a bűncselekmények áldozatainak a védelmét vezettük be. A korrupció elleni harcot is felvettük a programjainkba. 2011 óta demokratikus reformokat vezettünk be az átláthatóság és a jó irányítás, jó kormányzás területén. 2014. augusztusában Grúzaja új nemzeti koordinációs mechanizmust vezetett be, amelybe bevezettünk különböző nemzeti hatóságok és civil szervezetek képviselőinek a, és bevontuk ebbe a munkába az információs szabadság, tájékoztatási szabadság törvényét is létrehoztuk, tehát tájékoztatjuk a közönséget elektronikus módon is a különböző állami szervezetek munkájáról. a nemzetközi normáknak megfelelően szeretnénk tájékoztatni a társadalmat. a különböző bejelentőknek, az úgynevezett whistlebloweröknek a védelmével kapcsolatban is tettünk lépéseket, és kidolgoztunk módosításokat ehhez a törvényekhez és a nemzetközi különböző intézményeket, eszközöket is figyelembe vettük. Az emberi jogokat illetően, ahogy az elnök is említette, az első grúziai emberi jogi törvényeket elfogadtuk 2014 áprilisában és júliusában, egy 7 éves stratégiát állítottunk össze a Nemzeti Emberi Jogi Stratégiáról, és bevontuk a különböző állami és nemzetközi és nem kormányszerveket is. Ezeket a nemzeti emberi jogi intézmények ajánlásai alapján fogalmaztuk meg, és természetesen az EU jogi reform tanácsadójának a tanácsait is figyelembe vettük. Ami a mentességet illeti, itt is az egyik nagyon fontos pont. 2014 májusában fogadtuk el a törvényt, és és itt a faj, nyelvi, szexuális orientációval kapcsolatos diszkrimináció szerepel ebben a törvényben, illetve ennek a tilalma, és ez a mind, a magán, mind a közférára vonatkozik az egyenlő jogok biztosítása érdekében. Akár a közvetlen, akár a közvetett diszkrimináció ezen okok alapján tilos a törvény szerint. Most pedig egy kis statisztikai előadást szeretnék tartani. Az Emberi Jogi Bíróság megvizsgálta az elmúlt öt éves törvényhozzá, illetve joga igazságszolgáltatást Grúziában, és kimutatta azt, hogy növekedett a bizalom a grúziai igazságszolgáltatásba. 2010 első felében kb. 200 panasz érkezett, 2011-ben és 2012-ben, és tavaly pedig csak 79 panaszt kaptunk, és az év első felében pedig csak 50-et. Ezek azok a személyek, tehát akik a Strasburgi Bírósághoz fordulnak, mert nem sikerül igazságot kapniuk az országban. Tehát ez azt mutatja, hogy Grúziában előre lépésre került sor a demokrácia és a jogállamiság területén. Természetesen sok mindent kell még javítani, és még egyszer szeretném elkötelezni magam amellett, hogy az ajánlásaikat kövessük, és a grúz demokrácia, köszönöm, hogy figyelemmel kísérik a grúz demokrácia helyzetének alakulását, és természetesen várom a kérdéseiket. Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a tener... Köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig egy kis vitára kerülne sor. Meniken úrnak adom meg a szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem az Európai Parlamentben kollégáimmal az AFECAK bizottságban. Azt szeretném elmondani, hogy valóban jelen pillanatban elmondhatom, hogy barátokként üdvözöljük Önöket. A miniszterasszonyjal már találkoztam szeptember elején Tbilisiben egy tényfeltáró misszió során, és itt azt próbáltuk meg feltárni, hogy mi történik Grúziában, mi a helyzet. Grúzia hasonló ösvényen jár, mint eh, amelyen Lettország járt annak idején, amikor aláírta a társulási egyezményt. Mi aztán később, 2004-ben az Európai Unió tagjai lehettünk. Grúzia is aláírta ezt a társulási egyezményt, és gyorsan javul a helyzet az igazságszolgáltatási rendszerében. Bár különböző politikai vélemények léteznek egymás mellett Grúziában, de a nemzetközi megfigyelők is azt figyelték meg, és azt mondták ki, hogy előrelépésre került sor. Persze hallottam én is az a szelektív igazságszolgáltatásról Grúziában, de nem lehet ugye azt az előrelépést elbagatelizálni, amely valóban létezik. Grúzia nem az az ország, amely hirtelen egyik napról a másikra kezdte meg az európai integrációs folyamatot. Sokkal inkább olyan országról van szó, amely megtapasztalta a háborút hat évvel ezelőtt. Az ország egy területe még mindig megosztott. Számomra és politikai frakcióm számára, a szociáldemokraták számára egyértelmű, hogy nem tagadhatjuk le, hogy a területi integritás kulcsfontosságú eh, kérdés, és az én véleményem szerint, amikor az igazságszolgáltatási rendszerről beszélünk, segítséget kell nyújtanunk eh, Grúziának. Nem csak szép szavakkal, vagy eh, azzal, hogy egyeseket egyeseket külön kritizálunk, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy el kell ismerni, hogy több ember munkájáról van itt szó, több ember munkájának köszönhető az előrelépés, és látnunk kell azt, hogy a grúziai bíróságok függetlenek, amennyire csak lehetséges egy olyan országban, amely a jogállamiságot követi. A szociológiai adatok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy eltérő vélemények vannak, a grúzok bíznak az igazságszolgáltatási rendszerbe, ez a bizalom egyre nő, és gratulálnunk kell, és gratulálunk is Grúziának az előrelépésekhez. Thomas Hammerberg jelentése, és az, amit ő elért, ezt mindenképpen elismerés kell, hogy övezze és mindez nagy segítséget nyújtott Grúziának. Zárásként pedig engedjék meg, hogy hadd mondjam el, hogy mit tapasztaltam Tbilisi-ben, ahol is találkoztam a politikusokkal minden oldalról, az ellenzékkel is, az ENSZ mozgalom, Szákusvili korábbi elnök mozgalmával, Önök azt mondják, hogy a jelenlegi rendszer helytelen. Ezt a kérdést tettem föl ott az ellenzéknek. Kérdés, hogy Szákásvili nem is tudott válaszolni a kérdésekre, senki nem válaszolta meg a kérdéseimet, és ezért ez azért valamit elmond. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Plenkovics úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, Culukiáni asszony, nagyon örülök, hogy bemutatta ezt a helyzetet, az igazságszolgáltatási rendszer reformját és Grúzia Európához való közeledését. A jelentéstevők most nincs itt, de a néppárt nevében elmondhatom, hogy nagyon örülünk ezeknek a pozitív Mm, következtetéseknek, amelyekre, amelyeket megfogalmaztak nemrégiben, és látjuk, hogy a demokratikus konszolidáció folyat, folyik, és az Európai Unióhoz való közeledés is egyértelmű. A 2012-13-as átalakulási időszakban a békés hatalomátadás megtörtént, és ennek örülök. Ön az a Strasburgi emberjogi bíróságon is dolgozott, úgyhogy kérdezem, hogy mi a véleménye az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének legújabb döntéséről, vagy jelentéséről, amely a, a grúziai intézmények demokratikus helyzetéről szólt. Ebben szerepel az, hogy az egész folyamatra árnyékot vet a korábbi kormány és a korábbi magas szintű tisztviselők elleni vádak sora, és nyilván ön is tudja, hogy ez a kérdés már fölmerült korábban, és a szelektív igazságszolgáltatás és Szakasüli korábbi elnök példája, illetve egyéb korábbi politikai vezetők példája említendő itt. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a reform folyamat valóban inkluzív. Biztosnak kell lennünk abban, hogy azok a reformok, amelyeket önök lefolytatnak, azok valóban tartósak. Hammerberger úr is hangsúlyozta, hogy a demokratikus folyamat elengedhetetlen. A demokratikus kultúra erősítése elengedhetetlen minden átalakulásban lévő országban. Nagyon sokáig tart, és ehhez segítségre van szükség. Úgyhogy erre a pontra szeretnék reakciót kapni öntől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Jurek úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném eh, elmondani, hogy nagyra értékelem az ön munkáját. Az elmúlt 25 évben Grúzia egy, fölépítette az államot, Közülünk sokan tudja, tudják, hogy mennyire nehéz eh, ez a folyamat, államot építeni. Grúziának még, az a, a Grúziának még egy további probléma van, mégpedig az, hogy nem volt önálló állama, egy szovjet részköztársaság volt. Az állam sikeres felépítése és a demokrácia létrehozása ennek előfeltétele, hogy a társadalomban létezzen egy minimális konszenzus. Ezzel kapcsolatban említeném a korábbi kormánypárt és kormánypolitikusok elleni akciókat és intézkedéseket, mint ahogy ezt már említették kollégáim. A Szovjetunió utáni világban úgy lehet a leginkább elkülöníteni, vagy különbséget tenni a demokratikus és a nem demokratikus országok között, hogyha megnézzük, hogy hogyan adják át a hatalmat. A vagyon elkobzás nem e, indokolt, ezek e, egyszerűen e, bosszú intézkedések. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen kapcsolatokat ápol Grúzia a nyugati világgal és az Európai Unióval. Természetesen támogatjuk a demokratikus állam létrehozását Grúziában, de Grúziában is nagyon fontos, hogy egyértelmű társadalmi konszenzus jöjjön létre. Ezért azok a politikai akciók, amelyekre tettem egy példát, ezek ártanak az ügynek és az európai közeledésnek. Autrevicius képviselő következik. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, köszönjük szépen, hogy eljött ide az Európai Parlament a FED szakbizottságához és Grúzia igazságszolgáltatási és más jellegű reformjairól beszélt, amelyek kapcsolódnak a jogállamisághoz. Fontos az, hogy nyíltan tudjunk eszmét cserélni ezekről a kérdésekről. A kérdésem leginkább a reformok megvalósítására vonatkozik, azokra a reformokra gondolok, amelyekért ön felel. Amikor elolvasom az értékeléseket, a az igazságügyi rendszer függetlenségéről, a bírák függetlenségéről, akkor az a kérdés merül fel bennem, hogy az új generációhoz tartozó jogászok, illetve bírák akik nagyon fontos szerepet töltenek be a változásokban, Grúziában. Tehát, hogy ők, illetve a rendszer mennyire ö, ismerik az új kompetenciákat. A bírák, akik nyugati egyetemeken végeztek és hazatérnek Grúziába, és mindent megtesznek azért, hogy hazájukat felvirágoztassák. Ez megtörténik-e? És végül, a reformok igazából arról szólnak, hogy hogyan valósítjuk meg őket. És ez persze mindig a forrásoktól, a pénztől is függ. A jogállamiság, illetve az ehhez kapcsolódó reformokra fordított összegek illetve a vonatkozó költségvetési sorok egy része az Európai Uniós büdzséből érkezik. Vajon ez mennyire valósul meg, és mennyire felel meg az igényeknek Grúziában? Köszönöm szépen. Agrigule asszony következik. Dáma, vēstnieces Skonza. Tesz, tisztelt nagykövet asszony, nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy önt itt közönthetem az Európai Parlamentben, ugyanis én, aki Lettországból érkezem, Számomra nagyon is érthető az, hogy mi történik az önök hazájában. Mi is nagyon sokáig ugyanabban az országban éltünk. Most az Európai Unió részét képezi Lettország, és Grúzia pedig az EU felé kacsingat. Számomra az Európai Parlament feladata az, hogy a konzultációkon keresztül és mindenféle más forrásokon keresztül segítse az önök országában végre, végbe menő folyamatokat. A Szovjetunió, amikor megszűnt, akkor olyan struktúrákat hagyott hátra, amelyek igen messze állnak a demokratikus struktúráktól, és természetesen nem, köszön, nem kérhetjük az önök hazájától azt, hogy a régi demokráciák szintjén álljon. Ez nem fog egy nap alatt megtörténni ez a változás, ez egy hosszú és nehéz göröngyös út. Lettország számára fontos az, hogy mi történik Grúziában, főként az elmúlt években a parlamenti választások voltak eléggé aggasztóak, de aztán azt láttuk, hogy ezek jól szervezett demokratikus választások voltak, és biztosak vagyunk abban is, hogy a reformokat is meg tudják majd valósítani, és a jó irányba haladnak. Mi pedig a magunk részéről az Európai Unió felelőssége az, hogy segítsünk önöknek, akkor, amikor erre szükségük van. Még egyszer köszönjük szépen, hogy ellátogatott ide, hogy beszélt, a hazájáról, és a magunk részéről mi minden bizonyal támogatni fogjuk Önöket, és baráti ország leszünk. Köszönjük, Meszteri, Mecseri, Mesz, Meszerics úr. Uh, Madam Minister, we... Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy Ön itt van, és hogy a szakbizottság előtt rendszeresen megjelenik. Természetesen, ahogy néhány kolléga már megemlítette, én is olyan országból származó Magyarországról, amely kelet-európai ország, és ezért jól ismerjük a gazdasági, szociális, illetve politikai átmeneti időszakot. Természetesen sosem könnyű, főként egy olyan régióban, ami úgy amúgy is tele van más típusú konfliktusokkal. Grúzia az Európai Unió felé fordul, és ezt nagyra értékeljük, az európai értékek felé próbál haladni, de még nálunk is néha problémák vannak ezekkel az európai értékekkel. Az egyetlen kérdésem az az, hogy részben gratulálni szeretnék önnek, illetve az önök közigazgatásának, amiért ilyen mm, jól, hitelesen hajtotta végre a politikai átmenetet, amely gyakorlatilag példa nélkül való az önök régiójában. A választások, valamint az alkotmány módosítása nagyon nehéz folyamat bármilyen országban, főleg az önök hazájában, úgyhogy ezért gratulálni szeretnék. De azért van itt egy olyan aspektus, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, és amely egyébként minden átmenetben problémát jelenthet. Korrupció megelőzésre gondolok, és a korrupciós szint csökkentésére. Ez mindenhol problémát jelent Kelet-Európában, de ettől függetlenül szeretnénk látni, és ez egy kérdés, hogy van-e erre vonatkozólag konkrét tervük, hogy a magas szintű korrupció ellen van-e valamilyen programjuk. Ugyanis a probléma nagyon sokszor a parlamenti demokráciák szempontjából a magas szintű korrupció, nem a kis vagy alacsony szintű korrupció ássa alá ezt a bizalmat. Tehát, hogy tesznek-e valamit, vannak-e terveik a magas szintű korrupció visszaszorítására? Én is egy kérdést szerettem volna feltenni, miniszter asszony. Először is azt mondanám el, hogy számunkra nagyon fontos terület Grúzia az Európai Uniós kapcsolatok szempontjából is. Főként az energiát említeném meg ebből a szempontból, hiszen Oroszország, illetve Törökországhoz közel álló országról beszélünk, illetve a Kaszpitenger térségéről. Van itt a térségben azért némi aggodalomra ok a vallási problémák miatt is. Ez egy nehéz időszak, és Görögország, Grúziának az a feladata, hogy megőrizze ezeket a törékeny egyensúlyokat. Ezen felül mit tesz még a kormány annak érdekében, hogy ez az egyensúly fennálljon? Most pedig Píri asszony következik. Thank you. Thank you, um... Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszony, hogy ide látogatott, és szeretnék rávilágítani valamire, amit ön is megemlített. Grúzia nagyon fontos mérföldkövet valósított meg a demokratikus átalakulás területén, a választásokra gondolok, ez pedig példaértékű a régióban, és ezt senki sem vonhatja már vissza. Ezt az emberek, a grúzok mindig, erre mindig emlékezni fognak. Tudjuk, hogy nagyon sok reformot hajtott végre már a korábbi kormány is, de nem teljesen azokon a területeken, amelyekért ön is felel. A, igazságügyi reform során nagyon sok megoldatlan feladatot hagyott önökre az elmúlt kormány, tehát hatalmas a teher azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan lehet fenntartható módon lét, megvalósítani ezeket a reformokat, tehát nem csak az egyszerű többséggel, hanem az egész társadalom bevonásával, a civil szervezetek bevonásával, illetve azon pozitív demokratikus hatalom bevonásával, amely szintén az önök oldalán áll. Köszönöm, most miniszterasszonynak adom meg a szót. Kérem, hogy 10 percben próbáljon meg válaszolni. Köszönöm szépen. A fordítás miatt elképzelhető, hogy néha franciára fogok váltani, ahol jobban ismerem az adott szakszavakat francia, franciául. Elektív igazságszolgáltatás. Erről nagyon sokat hallhatunk Brüsszelben, az Egyesült Államokban és nálunk is. Nos, ez a kifejezés nem feltétlenül a Grúzia barátaitól érkezik. Számomra ez egy fontos tartalommal bíró kifejezés, azt jelenti, hogy odafigyelünk, és Grúzia barátai is odafigyelnek arra, hogy a helyzet hogyan alakul az országban. Az emberek, a grúz emberek megsegítéséről van szó, és nem egy-egy konkrét kormány segítéséről, és olyan személyekről van szó, akik a barátaink, akik most a kormányunkat is segítik. De ezzel együtt elmondanám, hogy ezek a barátok rávilágítottak arra, hogy korábbi magas szintű hierarchiában résztvevő személyek elleni bírósági tárgyalások, ugye itt még a konkrétan a volt államelnök is éppen bírósági eljárás alatt van. Ezek tények alapján elítélt személyek, vagy itt tényekről van szó, és konkrét vádakról. Például, ahogyha a korábbi államelnök esetét vesszük, csak hogy röviden elmondjam, hogy miről is van szó. Nos, hát Szakásvili úr büntetőjogi esete Ugye ő 2007-ben egy békés tüntetést ez zavart, és Gelesvili parlamenti képviselő megveretése is ide tartozik. Tehát ezek e- eléggé komoly ö, vádpontok, amelyek a korábbi államelnök ellen szólnak. Ő maga két nappal ezelőtt a Facebookon, amelyet egyébként nagyon gyakran használ, azt állította, hogy ő maga és kormánya nem képesek arra, vagy nem voltak képesek arra, hogy a az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítsák. Ez egyébként nagyon jó, hogy ezt kimondta, mert az embereknek jó az, hogyha hallják a korábbi állami vezetőktől, hogy igenis, és voltak hibák. Én úgy gondolom, hogy ezek a fajta elismerések, és még néha az áldozatoktól való bocsánatkérés hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy a társadalom különböző csoportjai megbékéljenek. Részben az áldozatok, hiszen itt több mint 20 ezer személy öm, emelt vádat, itt ö, a börtönökben való ö, kínzások és politikai ö, perek, re vonatkoznak, tehát vannak esetek, vannak áldozatok, ők léteznek, és valaki említette is, hogy milyen háttérrel rendelkezem én magam. Igen, ez így van. Én Franciaországban dolgoztam, az Emberi Jogok Európai Bíróságán, és nagyon jól tudom, hogy az igazságszolgáltatás a jogokról szól, illetve arról, hogy az áldozatoknak milyen jogaik vannak ma senki sem utasíthatja vissza azt az állítást, hogy ezekben a büntetőjogi esetekben tényekről beszélünk, és senki sem utasíthatja vissza azt, hogy jó magam és mindenki az minisztériumban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a reformokat végrehajtsuk, és hogy Szákásvili úr és bárki más méltányos bírósági eljárást kaphasson. Ettől függetlenül fontos az, hogy az igazságszolgáltatási rendszer, illetve az áldozatok felé el tudjuk mondani azt, hogy igazságot akarunk teremteni, a az áldozatoknak pedig joga van ahhoz, hogy ismerjék az igazságot, akiket, akiknek a gyermekeit megölték a korábbi kormány időszaka alatt az utcákon, ezek az asszonyok, ezek az anyák azt kérik, hogy igazságot szolgáltassunk. A belü- korábbi belügyminisztérium megpróbált olyan kirakat ügyeket kreálni, amelyekkel azt próbálta elhitetni az emberekkel, hogy a közbiztonságot ők megteremtik. Vannak ajánlások, olyan esetekben, amelyek igazából nem a konkrétumokhoz kapcsolódnak, hanem inkább érzésekhez. Tehát próbáljuk meg inkább az igazságszolgáltatást erősíteni, a bírákat, és nagyon fontos azt látni, hogy Grúziában a bíróságok függetlenek, tehát nem függnek a hatalom többi ágától, ez teljesen szét van választva, és a kormány, illetve igazságügyi minisztérium feladata a megfelelő jogalkotás. A mi reformjaink Természetesen vannak még problémák, és erre még vissza fogok térni az igazságszolgáltatás területén. De a reformok azért nagyon sikeresek voltak, ugyanis ma a bírák még a magas, korábbi tészt, magas tisztviselőkre vonatkozó perekben is függetlenül tudnak dönteni. Ez számomra forradalmi változás, és ma azt hiszem, hogy a grúz bírák nem engednék meg maguknak a befolyásoltságot. Ez most már megengedhetetlen lenne, tehát az elvek nagyon fontosak, és az ártatlanság vélelme egy alapvető vezérlő elv a bírák számára is, köszönhetően az igazságügyi reformoknak. Még a korábbi államelnök is, vagy bármilyen vádlott, olyan méltányos pert érdemel, amilyet egyébként most meg is kap. Ez az egyetlen olyan módszer, amelyel az érzések világát meg tudjuk szüntetni, és helyette a konkrétumok világával tudjuk felváltani. Számomra az igazságszolgáltatásba vetett bizalom a legfontosabb, illetve a bírákba vetett bizalom Grúziában. Felvetült egy olyan kérdés, hogy hogyan, valós, hogyan hogy hol is dolgoztam én korábban. Igen, 2010-ben visszavonultam, visszamentem Grúziába, hogy a liberális párttal együtt harcoljak az akkori kormányerők ellen, azért mert az emberi jogok megsértése szisztematikus volt hazámban. A grúz ellenzék mindent megtett annak érdekében, hogy aláássa azt a bizalmat, amely a kormányba vetett bizalom. A grúz ellenzék hogy alássák a bizalmat, de szerintem ez nem feltétlenül jó, mert azt látni kellene, hogy ezt a szervezetet, ezt a PASZ nevű szervezetet hogyan látjuk Grúziában. A jelenlegi ellenzék, amely 2003 és 12 között volt kormányon, őket az európai barátaink orosz kémnek hívta, Hammerburg úr is a, jelen, a kormányt bírálta, és onnantól kezdve, hogy bírál, bírálatokkal illetve a, illette a kormányt, bárki, aki bírálta a korábbi kormányt, azt orosz kémkedéssel vádolták. Mindenfajta ö, kritika vagy ö, tanács számunkra ma nagyon-nagyon hasznos, és szeretnénk meghallgatni ez egy teljesen más fajta stílusú politizálás, illetve kormányzás, amikor a javak elkobzásáról beszélünk. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy önöket félrevezették, ugyanis azok az információk, amelyeket megkaptak, nem helyesek. Nem történt semmiféle vagyonelkobzás. Ez egész egyszerűen nem létezik. Nem volt ilyen döntés semmilyen vagyonelkobzásra nem került sor, de viszont van egy olyan döntés 2014. augusztusából, ez egy igazságszolgáltatási ö, döntés, ekkor ez egyik ö, grúz bíró úgy döntött, hogy befagyaszt néhány ö, személynek a javait, de ez nem elkobzása volt ezeknek a vagyontárgyaknak, amikor befagyasztjuk, az mást jelent, ez azt jelenti, hogy a szakasvili család jelenleg nem adhatja el ezeket az ingatlanokat. Van egy lista, amelyet el tud, át tudok adni, természetesen, hogyha ez önöket érdekli, ez semmiféle problémát nem jelent. Ezek olyan javak, amelyeket a szakasvili család 2009-től kezdve szerzett meg, azért ezeket a javakat fagyasztottuk be, mert a jelenlegi büntetőjogi eljárás 2009 és 2012 közötti időszakra vonatkozik. Tehát azok a javak, ingatlanok, amelyeket 2009 előtt szerzett meg, azokra nem vonatkozott ez a befagyasztási rendelkezés. Tehát azért óvatosan fogalmazzunk, ugyanis a vagyonelkobzás jogi szempontból egészen más jelent, és az az információ, amelyet önökhöz eljutott, eljuttattak, nagy valószínűséggel hibás. Azt kérik tőlem, hogy befejezzem, úgyhogy most ezt franciául fogom megtenni. Beszéltem egy kicsit azon információkra, amelyek esetleg hibásak lehetnek, amelyeket itt Brüsszelbe kapnak meg, nagy valószínűséggel a volt kormánytól. Természetesen jó az, hogyha önök jól informáltak, és több forrásból is tájékozódnak, hogy aztán jól informált, tájékozódott döntéseket hozzanak. De azért mégis figyeljünk oda, hogy milyen fajta információkat kapunk ugyanis a grúz kormány jelenleg egy kicsit aggodalommal tekint arra, ami történik, azzal kapcsolatban, hogy az információ áramlás Brüsszel felé hogyan is valósul meg. Most jöttem vissza az Egyesült Államokból, ahol ezekről a reformokról esett szó, és különböző együttműködési projekteket indítottunk útjára az igazságszolgáltatás területén, és ott is azt láthattuk, hogy a korábbi kormány, amely jelenleg ellenzékben van nálunk, megpróbál paralel rendszert kiépíteni az állam mellett. Tehát akár think tank néven úgy ítélem én meg, hogy paralel, egy, egy párhuzamos nagyköveti rendszert próbál kialakítani, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azt mondja, hogy Grúzia rossz úton halad. Ez nem így van, szerintem jó úton haladunk, viszont arra szükségünk van, hogy önök támogassanak bennünket, és figyeljenek oda mindenre, amit teszünk, a reformokra, és a tanácsaikra is szükségünk van, ugyanis ez számunkra nagyon jó, örülünk neki. Azért is, mert a munkámban nagyon nagy szükség van a tanácsokra, a jelentéstevőnek is, a tanácsadóira, a különböző biztosok is adhatnak majd, illetve adtak már az elmúlt négy, két évben is tanácsokat, és ezek sokat segítettek bennünket abban, hogy a jó úton menjünk tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Természetesen nem tudtam minden információt elmondani, mert a kérdések nagyon konkrétak, pontosak voltak. Minden esetre remélem, hogy más formában is, más lehetőségeim is lesznek arra vonatkozólag, hogy elmondjam azokat az információkat, amelyek a reformokra vonatkoznak, a jogállamiság kiépítésére, amelynek, amelyben részt veszek a kormányom más tagjaival együtt. Egyetlen egy célunk van. Nincsen sok cél. Egy cél van, ne legyünk túl sokáig hatalmon, hogy ne felejtsük el azt, hogy a demokrácia csak akkor valósulhat meg, amikor váltó gazdaság van. Elképzelhető, hogy 2016-ban a jelenlegi ellenzék újra visszatérhet majd a hatalomba, egy működőképes államot, intézményeket akarunk létrehozni, és soha nem szeretném, hogyha a jövőben egyes személyektől függene a grúz állam. Tehát mi az intézményesített demokráciáért dolgozunk, jó magam és kormányom tagjai is számítunk az önök támogatására. Muchas gracias, eh, señora. Nagyon szépen köszönjük. Miniszter asszony meggyőződésem, hogy a szomszédos országokkal való kapcsolat, itt elsősorban önökkel kapcsolatban Oroszországról van szó, nagyon fontos. Tehát kívánjunk önöknek, hogy a reformjaikat folytatsák, függetlenül Oroszországról és a független Grúziát elérjük. Mindig is szeretettel fogadjuk itt önt. Köszönöm szépen. Egy perc múlva folytatjuk az ülést. Le voy a dar la palabra ahora si quiere intervenir. Most akkor Mamikins úr kap szót. Paldies, godatais priekšsēdētāj, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A jelentés tervezetre hívnám fel önöknek a figyelmét, ez a társulású megállapodás egyrésztről az EU és az Európai Atomenergia Közösség és tagállamaik másrésztről Grúzia között. Szeptember 8-án és 9-én tényfeltáró látogatást tettem Grúziában, és tulajdonképpen mindenkivel találkoztam, mind a kormány képviselőkkel, mind az ellenzőki képviselőkkel, találkoztam az, e- a miniszterelnökkel, az elnökkel, a parlament elnökével, a belügyminiszterrel, az igazságügyminiszterrel, a kisebbségi vezetőkkel, a vallási vezetekkel, az ortodox egyház vezetőjével. Mint tudják, a, e, az egyháznak e, is nagy szerepe van. 95%-a a lakosoknak bízik az egyház szerepében. Lehetséges volt számomra a Dél-Oszétia és Grúzia közötti illegális határt meglátogatni ez a határ illegálisan, tehát törvényellenesen jött létre, de tulajdonképpen fizikailag lehetetlen átlépni, és például a nyugdíjasok nem kapják meg a nyugdíjukat ezen a területen. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint a vízum liberalizációs folyamat Grúziával bizonyos fokig eh, segít majd ezen problémák eh, megoldásában, tehát a területi integráció problémájában mm, élőket. Mert azok, akik Abháziában, Délosszétiában élnek jelenleg, azok végre lehetőséget kapnak arra, hogy a grúziai útlevelet visszakapják, és Grúzia eh, szerves részeivé váljanak ismét. Szeretném az árnyék jelentősnek kifejezni hálamat hogy sikerült a különböző frakciók képviselőivel találkoznom, de a következő napokban is találkozom majd másokkal, és várom az eszmecserét velük. Köszönöm szépen. Plenkovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek is. Nagyon örülök, hogy, hogy ugyan nem olyan régóta képviselő, de már is ellátogatott Grúziába, hogy személyesen is megtapasztalja, hogy milyen a helyzet. Ezeket látjuk a megjegyzésekben is, miután beszélt a miniszterrel, ezeket megfogalmazta. Azt hiszem, hogy a társulási megállapodást illetően e, szeretném a frakció nevében hangsúlyozni, nincs itt most az árnyék jelentéstevő, azt, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta a társulási megállapodást, és ezért európai normákat sikerül majd az országban e, bevezetni. Mint ahogy hallottuk az előző előadásban is, egészen különleges átmeneti állapot létezik majd, és azt hiszem Ukrajna és Moldova esetében is hasonló folyamatokat látjuk. Az én országomban például a társulású egyezményeket illetően, és én vagyok az ukrajnai jelentéstevője, szeretnénk gyorsan lépni. Amikor az értékelésről beszélek, különösen az igazságügyi miniszter értékeléséről, amely most itt előttünk fekszik dokumentumban, realista módon kell megvizsgálni, hogy mit is vegyünk bele az állásfoglalásunkba. Az igazságügyi szolgálatok munkáját illetően, ahogy azt az Európa Tanács is megszentette. Hangsúlyoznunk kell a szövegben azokat az elemeket, amelyeket illetően a döntéshozókat ne használják fel arra, hogy az ellenzék szerepét gyengítsék, és amelyek nem gátol, gátolnák a demokratikus folyamatokat. Grúziával kapcsolatban a módosítók benyújtása során figyelembe kell venni, hogy az igazságügyi rendszert meg akarjuk erősíteni, és hogy a politikai megtorlásokat helyi szinten megakadályozzuk. Tehát, hogy az európai folyamat Grúziában az valóban szilárd legyen. Többen is említettük ezt, mondtuk, hogy pozitív európai jövőt és működő demokráciát szeretnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Riguli asszony kap szót. Hölgyeim és uraim! Miután Mamikins úr jelentés tervezetét elolvastam, az a vélemény alakult ki közöttünk, hogy ez egy nagyon jó, objektív értékelése a grúziai helyzetnek. Nagyszerű, hogy már is ellátogatott a jelentéstevő az országba, és mind kormány, mind civil szervezetekkel méghozzá széles spektrumban találkozott. Szeretném bátorítani Mamikins urat, hogy öntse végleges formájába ezt a jelentést, és mint ahogy hallottuk, a moldovai társulási egyezményt is sikeresen megkötötték. Köszönöm szépen, elnök. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Átfogó, mélyreható és nagyon gyorsan állította össze, amely még mellette szól ebben a szakbizottságban. Egyetértünk abban, amiket megállapított, néhány meg, módosítót fogunk benyújtani a bíróságokkal kapcsolatban, stb. Két dolgot szeretnék említeni. Szeretnénk aláhúzni, hogy a DCFTA-val kapcsolatban és a grúziai VTO tagsággal kapcsolatban meg kell kérnünk a bizottságot, hogy Grúzia ne szakítsa meg a gazdasági kereskedelmi kapcsolatait ebben a régióban. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a régióbeli kapcsolatait Grózia megőrizze. Ez mind gazdasági, mind politikai szempontból fontos. E, hiányoljuk a jelentésből a Genfi tárgyalásokra való utalást, hiszen előbb-utóbb az Oroszországgal folytatott e, tárgyalásoknak e, a nemzetközi jog területén is eredményeket kell, hogy hozzon. Végül pedig vannak energiapolitikai beruházások Dél-Grúziában, elsősorban vízi erőműveket illetően, amelyek nem érik el az EU szabályozásnak a szintjét, legalábbis mi így tudjuk. És épp ezért szeretném a szakbizottság figyelmét felhívni arra, hogy mi itt szeretnénk, hogyha biztosítanák az EU szabályozásnak való megfelelést de ezek voltak csak a megjegyzéseink, különben teljesen megelégedettek vagyunk a jelentéssel. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Még egy-két megjegyzést fogadhatok, mielőtt visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek. Nem? Nincsen hozzászóló? Akkor manikus. úr. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák mindezeket a megjegyzéseket. Ezeket figyelembe fogom venni. A módosítók előterjesztésének határideje október 22-e. Még egyszer köszönöm a támogatást mindazok részéről, akik elolvasták és véleményt fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök. Néhány perces szünetet tartunk amíg a török miniszterelnök meg nem érkezik. Nem a miniszterelnök, hanem egy török miniszter. Kedves kollégák, kedves kollégák, kezdjük a következő napirendi pontot az AFET szakbizottság következő levezető elnöke én leszek, és sok szeretettel köszöntöm Volkán Boszkur, uniós ügyekért felelős török minisztert. Köszöntöm Önt itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Sokan ismerjük őt, a képviselők, vagy korábbi diplomát, diplomata karrierje nyomán, vagy a török parlament tagjaként, amikor, aki korábban volt, illetve a külügyi bizottság elnöke is volt, Poszkur úr az Európai Unióhoz rendelt török képviselet vezetője is volt, illetve az török külügyminiszterben az európai ügyekért felelős főtitkár is. Stefan Füle jelenlegi biztos és a való találkozónk után, illetve az október 8-án 10 közzétett Progress Report után kerül sor erre a találkozóra, és a miniszterrel megbeszéljük, hogy milyen előrelépésre került sor. Az Európai Unió és Törökország közötti együttműködés csak a közös elkötelezettség alapján valósulhat meg. Horvátország az Európai Unió tagja, Törökország pedig 2005. október 3-án kezdték meg a tárgyalásokat Luxemburgban. Látjuk, hogy ezek a tárgyalások sokkal összetettebbek, és bonyolultabbak a Törökország esetében, Egyesek úgy gondolják, 1963 óta datálják ezt, amikor is aláírta Ankara a társulási egyezményt. Most várjuk öntől, hogy az igazságügy reformjáról, az alapvető szabadságok helyzetéről beszámoljon nekünk, illetve várjuk, hogy tájékoztasson bennünk az Európai Unió külügyi politikája és török külpolitika egymáshoz való közeledéséről, tudva azt, hogy az önök, ön országának a szomszédságában hatalmas kihívások vannak. Mindenki azt hiszi természetesen, hogy az ő országa van a legnehezebb helyzetben, de e, itt most mindenki tudatában van, hogy Törökország nagyon e, nehéz helyzetben van. Irak, Szíria, e, az ISIS elleni harc határozza meg a politikát és a kurd helyzet, és elengedhetetlen, hogy említést kapjon, különös tekintettel Kobána helyzetére. Most megadom a szót 15 percre a miniszternek, és aztán nyilván a képviselők lehetőséget kapnak, hogy kérdést tegyenek fel. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy itt lehetek. Sok ismerős arcot látok a korábbi tisztségeimben, már megismerhettem önök közül néhány képviselőt, de látok új képviselőket is, és mindig is nagy megtiszteltetés volt az AFET szakbizottságba ellátogatni. Örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Most arról fogok beszélni, hogy Törökország milyen új stratégiát fogadott el, vagy alkalmaz Európai Unióval szemben, de nem szeretnék monológot tartani, sokkal inkább párbeszédet folytatni önökkel. Várom, hogy, hogy egyeztessünk, és várom az önök kérdéseit, amelyekre szívesen válaszolok. Először is Törökországban új időszak kezdődött, a török elnök elnököt ugye a az emberek választották meg új elnök, új kormány, és ebben az összefüggésben új Törökországról beszélhetünk. Új megközelítést láthatnak itt, illetve láthatják a korábbi megközelítések közül néhánynak megerősítését, például az Európai Unióhoz való közeledést. Én az Európai Uniós miniszter kinevezését kaptam meg, és ez is jelzés érdékű. 14 évet a diplomáciai szolgálatban töltöttem, és folyamatosan európai ügyekkel foglalkoztam, úgyhogy ez önmagában jelzés értékű, hogy én lettem az európai ügyekért felelős miniszter. Ez az új Európai Uniós struktúrával egybeesett, választásra került sor, parlament ti választásra egyes arcok eltűntek, sokan maradtak, és ez a parlament most már megerősödött, és kész arra, hogy az Európai Unió döntéshozási folyamatában erős szerepet játszon. Új bizottságunk van, új bizottsági elnök, lesz hamarosan, új bizottsági elnök van, a tanácsnak új elnöke lesz, úgyhogy ez az új Európa, és új Törökország egy időben lépett színre. Én azt szeretném, hogyha ez a kölcsönös érdekek képviseletében egy lendületet adna. És be fogok számolni, hogy az elmúlt hónapokban milyen előrelépésre tettünk sort. Először is új Európai Uniós stratégiánk van. Önök talán el is olvasták már, amit átadtam ezzel kapcsolatban. Az Európai Uniós kapcsolataink újra gondolására került sor. Van ebben egy vízió, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, és ez a legfontosabb platform az Európai Uniós kapcsolatainkban, de mellett persze még más lépések is történtek. Három pillér van ebben a folyamatban. Az első a politikai reformok oszlopa. Törökország elsődleges prioritást ad a politikai reformoknak. Ez volt a helyzet akkor is, amikor megkezdtük a tárgyalásokat. A bizottsági jelentés szerint Törökország a politikai kritériumokat kritériumoknak megfelel. Most az elég, elég kielégítő mértékben megfelel. Na most a kielégítő mértékben megfelel és a teljesen megfelel közötti uh, hézag áthidalása a legfontosabb feladat. feladatunk. Van egy munkacsoportunk, belügyminiszter, külügyminiszter, igazságügyminiszter és EU miniszter vesznek ebben részt, és ez a munkacsoport uh, időközönként összeül, nyilatkozatokat tesz, és a politikai reformokat hajtja előre. Kidolgozza, elfogad, benyújtja, megvalósítja. Úgyhogy azt javasoltam, hogy ennek a csoportnak a nevét változtassuk meg, ez 2003 óta létezik ez a csoport. Most ez nem a reform monitor csoport lesz, hanem a Reform Action Group, és ez már jelzős értékű. A második pillér az EU aki elfogadása Európában, és ezt nagyon fontosnak tekintjük. Egy két szintes tervet dolgoztunk ki, egy nemzeti cselekvési tervet. Minden fejezetben szerepelni fog, hogy milyen jogok, másodlagos jogok elfogadására kerül sor, vagy törvények elfogadására kerül sor. 2015 és 2019 között. Az első rész, ez már kész, a miniszteri terek tanácsa elfogadta, és most ezt az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságával igazgatóságával fogom ezt megosztani, és várom az ő hozzászólásaikat a hónap végéig. A második rész november közepén készül el, és ezt megint csak meg fogjuk osztani a bizottsággal, az Európai Bizottsággal november végén. Ez a két fontos előrelépés, ezek mellett a miniszterelnök arra utasította az intézményeket Törökországban, hogy először az Európai Uniós miniszterrel konzultáljanak, mielőtt jogszabályokat nyújtanak be és fogadnak el, és ezeket mi megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy ezek a jogszabálytervezetek megfelelnek-e az Európai Uniós akinak. Az Európai Emberjogi elvárásoknak és bírósági döntéseknek. A harmadik pillér pedig a kommunikációs stratégia. Ezt már a miniszterek tanácsa már elfogadta, és ma négy órakor egy sajtótájékoztatón fogom az Európai Uniós kommunikációs stratégiát bemutatni. Ennek két része van. Az egyik az elmúlt három év eredménye. Olyan fotókról van itt szó, amelyek néha ugyan hibás fotók, vagy azért, mert nem beszélünk egymással, nem magyarázzuk el a tényeket, ezért rossz következtetéseket vonnak le bizonyos fotókból. Úgyhogy ezeket le fogjuk cserélni helyes fotókra, és Reméljük, hogy ezt látják majd az európai állampolgárok, amikor Törökországra néznek, és reméljük, hogy ezzel javítjuk a megértést. Az Európai Unió imidzséje is romlott, az Törökországban helytelen következtetéseket vontak le, felmerültek olyan hangok, hogy szükség van-e egyáltalán az Európai Unióra, elég gazdagok vagyunk. Miért kell a pénzt erre fordítani? Úgyhogy hát helytelen üzenetek fogalmazottak meg. Azt gondolom tehát, hogy ez a stratégia, ennek a lényege az, hogy az Európai Unió imidzsét javítsuk Törökországba, és fordítva. Amit mit fogunk tenni? A civil társadalomhoz fogunk fordulni. A 80-as évek elején még 20 NGO sem volt, most pedig most pedig 90 eh, ezer ilyen szervezet van nálunk, és kb. 20 ezer alapítvány. A civil társadalom rendkívül fontos a demokráciában. Civil társadalom nélkül elképzelhetetlen a demokrácia, nem működhet megfelelően. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezen civil, ilyen sok civil társadalmi eh, vagy civil szervezet létezik nálunk. Úgyhogy eh, Törökországnak és Európának e- ez a kommunikáció nagyon fontos. Ami a politikai reform folyamatot illeti, vagy a második pillért illeti, itt születik majd a döntések nagy része. A második pillér természetesen nagyon fontos, ezek a tervek, hiszen ez ezzel el lehet kerülni azt, hogy, hogy Európai Uniónak ellentmondó törvényeket fogadjanak el. Az átláthatóság nagyon fontos, és ezzel igyekszünk a törvényhozásba, törvényhozást megfegyelmezni, és felmerül a kérdés, hogy egyes kérdések, amelyek fontosak és szükségesek, bekerülnek-e a törvényekbe vagy a tervekbe. Emellett új stílust igyekszünk elfogadtatni és bevezetni. Én többször vettem részt ennek a fontos szakbizottságnak, vagy a közös parlamenti bizottságnak az ülésén, azt hiszem, új stílusra van szükség. Arra gondolok, hogy meg kell hallgatnunk egymást, bírálnunk egymást, meghallgatni és elfogadni a másik bírálatát, és új um, hangulatot kell teremteni, amely elősegíti a megértést. Ami a korábbi üléseket illeti, amelyek eredménytelenek voltak, vagy akár károsak, ez a jövőben ne forduljon elő. Ezt nagyon fontosnak tartom. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt az új stílust elfogadtassam. És elérjem azt, hogy ne legyenek ezek az ülések ilyen káros kimenetelőek. Ezzel be is fejezem, és szívesen várom az önök kérdéseit, megjegyzéseit, hiszen a legfontosabb a párbeszéd. Látom az új jelentéstevőt, akinek a lehető legjobbakat kívánom. kívánom. Hamarosan egy találkozóra kerül sor közöttünk, és örülök az jövőbeni együttműködésnek. Elnök, köszönöm szépen, miniszter! kiváló az időmenedzsment is. Nos, hogy egy kicsit megszervezzük a vitát, struktúrát adjunk neki. Először az, a néppárt, illetve az Európai Parlament EU Törökország delegációjának elnökének és alelnökének adom meg a szót, és aztán a jelentéstevő asszonynak, az, itt van Szebályusz, Madame, Madame Szebályusz, tehát Szebályusz asszony, aki szintén jelentős tevő, de akkor kezdjük először a delegáció vezetővel. Sorry. Sorry. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm a szakbizottságunkban, és nagyon reméljük, és azt kívánjuk, hogy jó legyen az együttműködés. Törökország nagyon fontos partner az Európai Unió számára. És azt gondolom, hogy az Európai Unió a legfontosabb partnere Törökországnak is. Nem sikerült előrelépni az eljá, a csatlakozási keretben mint ahogy ezt szerettük volna, de azt szeretném, hogyha pozitív lépéseket tudnánk megvalósítani az elkövetkezendő időszakban. Az egyik nagyon fontos dolog az elvek betartása és az Európai Unió akiának elfogadása. Nagyon sok dolgot kell még tisztázni Törökországgal. Azt hiszem, hogy Törökország olyan ország, amely a stabilitás garant garanciája lehet a régióban, de persze az is fontos, hogy a jó szomszédsági mm, kapcsolatoknak legyenek szabályai minden régióban lévő országgal. Lenne egy kérdésem a miniszter úrhoz. Utalva az aktuális témákra, amelyek a délkeleti, földrajzi tengeri térség délkeleti területét uralják. Törökország mennyiben kész arra, hogy megvalósítsa azt az egyezményt, amelyet az ENSZ fogadott el a tengeri jogra vonatkozóan, és a kizárólagos gazdasági zónára vonatkozóan itt különös tekintettel Ciprust említeném, erre gondolok. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Kefal. Köszönöm, Kefeli Ennis uh, úr, delegációvezető, most pedig megadom a szót Hácsi Görgiói úrnak. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίσω στην Tisztelt miniszter úr, üdvözlöm Önt a szakbizottságunk ülésén. Takis Hakiorkis vagyok, Ciprusról érkeztem. Először is azt szeretném elmondani, hogy ön mérsékelt álláspontot képvisel, de mi is az Európai Uniós témákban. De ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy önnel is egyetértek abban, az ön nyilatkozatára utalok. És most a ciprusi kérdésre szeretnék utalni. Vannak az Unióban olyan országok, akik a ciprusi probléma mögé próbálnak bujkálni, hogy a Törökországgal kapcsolatos döntéseket ebbe a köntösbe elrejtsék. Ez nagyon szép, meg jó, de mit jelent ez a valóságban? Mit jelent az önnyilatkozata? Reméljük azt, hogy Törökország majd sohasem fog csatlakozni, mert nem oldotta meg a ciprusi problémát? Szerintem ez nem jó, inkább ezen a ponton egy kicsit dolgozni kellene és ki kéne mondani, hogy melyek azok az országok, amelyek ezt a problémát instrumentalizálják. Önnek pedig az lenne a feladata, hogy szövetségeseket találjon, és az ön igazi szövetségesei a görög és ciprusi és néhány más ország tagállambeli képviselő között vannak. Minden esetre meg kellene találni a közös érdekeket, illetve a szinergiákat. Nagyon sokan az Európai Parlamentben, illetve a bizottságban ezen a fejezeten dolgoznak. De, hogyha az, hogy nem nyitunk meg egyáltalán bizonyos fejezetekről a tárgyalást, és mindent állandóan a ciprusi probléma mögé rejtünk, akkor az egy kicsit olyan, mint amikor egy elefántot beengedünk egy porcelánboltba. Mit tett az ön hazája Cipruson legutóbb? Hát az eléggé negatív, és biztos, hogy nem segíti a megoldást, ugyanis a ciprusi elnök zárták ki a tárgyalásokból. És van itt egy szélesebb körű kérdés is, amely az iszlám államra is, illetve a kurdokra is vonatkozik. És ezzel kapcsolatban a következő kérdést vettem fel. Vajon önök továbbra is fenntartják a jelenlegi álláspontjukat, vagyis nem vesznek részt az iszlám elleni fellépésben, azért, mert az, és ugyanakkor azt szeretnék, hogy az Assad rendszer eltűnjön, vagy pedig ebben a kérdésben változni fog az álláspontjuk. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnknek, Píri asszonynak, és Szeválosz asszonynak, aki jelentéstevő. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, nagyon szépen köszönjük az ön tájékoztató jellegű információit. Világos az, hogy önök elkötelezettek Törökország Európai Uniós csatlakozása mellett, és az a stratégia, amelyet kialakítottak, a reformokra koncentrálnak, az EU-s vívmányokhoz való közelítésre. Ezt nagyon pozitív megközelítésnek gondoljuk. Törökország elkötelezett a jogállamiság alapjogok, illetve demokratikus átmenet területén. Ezt tudjuk, hogy ez akkor is megvalósul, hogyha a 23-as és 24-es fejezetekről most nem nyitottuk meg a csatlakozási tárgyalásokat. Az Omen jelentés itt ebben a házban arra vonatkozik, hogy Törökországban hogyan valósulnak meg ezek a kérdések. Szeretnénk egy pozitív agendát kialakítani, annak ellenére, hogy blokkolva van a helyzet. Mégis úgy gondoljuk, hogy a legjobb az lenne, hogyha megnyitnánk ezeket a fejezeteket, mert így lehet az európai kulcsfontosságú értékekhez közelíteni. A jelentésben szerepelnek a pozitívumok is, mint például a jelenlegi békefolyamat, de ezen kívül a demokrácia és a jogállamiság minőségével kapcsolatos kérdések is felvetődnek. Szeretnék két gondolatra kitérni itt ezzel kapcsolatban. Az egyik, ugye a szép, jó öreg öm, szétválasztása a hatalmi ágaknak, a másik pedig a szólásszabadság és a média szabadsága. Szeretném hallani az ön reakcióit a múlt heti Európai Bizottsági jelentéssel kapcsolatban, főként ezen két kérdésre kitérőleg. Remélem, hogy a jövőben többet tudunk itt találkozni ebben a mm, felállásban, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Köszönöm, Szeválosz asszony, köszönöm szépen, ami... Igen, Millet svéd vagyok. Látom, hogy most mindenki fölvette a mm, fejhallgatóját. Tehát svéd vagyok, és nyolc éve dolgozom az AFED-ben, illetve korábban a Nemzeti Parlamentem külügyi bizottságában. Svédország talán az egyik legszorosabb támogatója a Törökország Európai Uniós csatlakozásának, és a politikai spektrum egész palettája támogatja Törökország csatlakozási szándékait. Mindig azokról a kérdésekről beszélünk, amelyekről ön is elmondott, fontos az, hogy meghallgassuk egymást, párbeszédet folytassunk, de a rossz dolgokat is kiemelhessük, és kritikákat is megfogalmazhassunk. A zöldek nevében a következőképpen látom a helyzetet. Fontos számunkra jelenleg és aggasztó az a helyzet, amely Kobániban alakult ki. Többet szeretnénk tudni azzal kapcsolatban, hogy Törökország hogyan látja a saját szerepét ebben a konfliktusban, és azt is látjuk, hogy nem csak a kurdok, hanem mások részéről is arra vonatkozó iránymutatások érkeznek hozzánk, hogy Törökország igazából megakadályozza a, török, a kurdokat abban, hogy az ISIS ellen felvegyék a harcot, ahelyett, hogy segíteni őket. Az lenne jó, hogyha a kurdok visszaszorítás, visszaszorítanák az iszlám államot. Nem csak Assadról van itt szó, nem csak ő öm, Szíria ellensége, az ISIS is az. Úgyhogy ebből a szempontból ezt talán jó lenne figyelembe venni. Aztán van itt egy másik aggodalomra okot adó kérdés is, a gerillák és Törökország közötti öm, tárgyalások. Tudjuk, hogy ezek már egy jó ideje folynak. Szeretnénk hogyha megnyugtató választ kapnánk azzal kapcsolatban, hogy ezek nem csak ilyen mű tárgyalások, hanem hogy tényleg léteznek tárgyalások, és nem csak azért léteznek ezek, hogy az Európai Unió felé ezt bemutassák, hanem reméljük, hogy tényleg tartalmas tárgyalásokról van szó, mert minket aggasztanak a kurdokat ért támadások. Van itt még egy harmadik kérdés is, amely szerintem fontos, és amelyről a követke- az elmúlt évek során sokat hallottunk a médiaszabadságra, illetve a szólásszabadságra gondolok. Ezek olyan kérdések, amelyekről többet szeretnénk hallani öntől. Köszönöm szépen, Szevályos asszony. Most azt javaslom, hogy a miniszter válaszoljon az első kör kérdéseire, és aztán majd más felszólalásokat fogunk meghallgatni a parlamenti képviselők részéről, Páncéri, Tenok, Sakke, Degiát, Epiti, Epitidios, Mavrides és Ali képviselők részéről, hogyha más még fel szeretne szólalni, azt kérem most jelezze, és kérem, hogy egy-másfél percben foglalják össze a mondani valójukat. Az öné a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakbizottságok képviselői, a zöldek, a frakciók, az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását. Kefeledi Jannis úr, aki a parlamenti közös bizottságnak, egyes bizottságnak az elnöke, és én várom majd a találkozót velük és arról is fogunk beszélni, hogy ezt a közös parlamenti bizottságot, amely 966 óta működik már, és e, azt szolgálta, hogy segítse a kapcsolatokat, ne pedig kárt okozon nekik. Tehát, e, amikor e, kollégámmal új módszerekről beszélünk, hogy ezt a feladatot lehetővé tegyük, akkor szeretném hogy ő bíróként működjön közre, és mivel magam is külügyi bizottsági elnök voltam, egyenlőként szerepeljünk, és az ő képességét emeli hozzá téve, ebbe, elmozdulhatunk ebbe az irányba. Kategorizálnám a különböző kérdéseket, azért, hogy megmagyarázhassam az álláspontunkat. Először azzal kezdeném, hogy mi történik Szíriában és Irakban, a déli határainkon. Nyilván e Európa, e, a világ és Törökország, e, de ugyanakkor a különböző külügyi szakbizottságok számára ez aggodalmakat jelent. Németországban voltam, és ott is ezeket a kérdéseket tették fel. Nos, mit a, a legutóbbi iraki és szíriai események egy terrorista csoportnak, egy furcsa képződménynek a kialakulásához vezetett, amely mindannyiunkat meglepett, ugyanis új mentalitást, új gyilkolást és stílust vezettek be. Tehát egy újfajta terrorista szerveződés, amelyre a válaszaink nem, elég, nem voltak eléggé erősek. Most iszlám államnak hívják magukat, de az ISIS helyett voltak, akik ISIL-nek nevezték, ez pedig a keletet jelente az Levantot, tehát a szíriaiaknak és az irakiaknak ezt Ciprust, Gríz, Grúziát, Libanon, stb. Tehát ez az egész régiót jelenti. Tehát, hogyha az ISIL kifejezést használják rá, akkor az azt jelenti, hogy egy sokkal nagyobb területre gondolnak, és ezért a problémát is kiterjesztik. Tehát azt hiszem, tehát akkor az IS meg kifejezést használják inkább helyette. Ez a csoport egy, nem egy hagyományos erő. Épp ezért nagyon nehéz hagyományos erőkkel szembenézni velük. Ne felejtsék el, hogy hogyan fogadták el Moszult 18 ezer fővel, miközben 55 ezres hagyományos iraki fegyvererő állt velük szemben. E, elmenekültek, az egyenruhájukat ott hagyták, és ezek a gerillák továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a várost. Nem csak Kobanban vagy kisebb városokban vannak, hanem tulajdonképpen Iráknak majdnem több, mint a fele van a kezükben és úgy ír, gyilkolták a kobani embereket, mint a, a szúnyogokat írtják, ugyanakkor egyre több szúnyogot létrehozva. Tehát ezek a szúnyogok veszélyeztetik a regionális bizottságot, a világ biztonságát, Törökország és az Egyesült Államok biztonságát. Épp ezért számunkra nagyon nehéz helyzet állt elő Különösen Kobániban, ahol feny- meg- fenyegették az embereket, és ezért menekültek, és az első napokban 138 ezer kobáni lakos menekült Törökországba. Ez több, mint az Európába menekült szíriaiak száma. Most már 200 ezer kobáni lakos van Törökországban. Tehát ezért mondtam azt, hogy a képet másképp kell nézni, lehet, hogy a rossz képeket nézzük. Amikor menekültek az emberek a határ felé, akkor mi megnyitottuk a határt, és beléptek Törökországba, anélkül, hogy tudtok volna, hogy ők most PKK szimpatizánsok-e, vagy egyszerű emberek, vagy terroristák, mert mi azt mondtuk, hogy embereket kell mentenünk, és most ott vannak nálunk. A szíriaiak is menekültek az ottani bombatámadások, gyilkolásások elől, és most másfél millió szírió, szíriai van Törökországban némelyiket táborban vannak, némelyek épp csak átlépték a határon, mivel volt családja vagy, vagy pénze, nem akartak táborokba menni, és mivel nincsenek utazási korlátozások Törökországban, már eljutottak Isztambulba, vagy Ankarába, vagy akárhova Törökországban. És 4,5 milliárd dollárt kötöttünk már eddig, hogy jobb életet biztosítsunk a menekülteknek. Nem menekülteknek hívjuk őket, hanem vendégeknek. És a nyugati világnak a hozzájárulása 150 millió dollár volt. Mi nem kértünk pénzt, humanitárius szempontokat vettünk figyelembe, mert azt mondtuk, hogy a szomszédaink azok a szomszédaink, és hogyha vége van ezeknek az eseményeknek, akkor együtt a jövő felé tekinthetünk. 1988-ban is ugyanez volt a helyzet, amikor az iraki kurdok, kurdok ellen vegyi fegyvereket vetettek be a Saddami rezsim alatt. 5000 menekült jött, egy évig maradtak, és aztán visszamentek. Aztán a korábbi bolgár rezsim Zsiskov által ellenőrzött embereit is befogadtuk. Vannak még mindig közülük, akik visszamentek, és vannak, akik maradtak. Mi az 510. évfordulóját e, e, ünnepeljék e, azoknak, akik Törökországba jöttek, és most török állampolgárként élnek velünk. Nos, amikor nehéz helyzetbe jutnak szomszédok, akár legyen az földrengés, akkor őrőlük is gondoskodtunk, és most újabb katasztrófa áldozatairól is gondoskodunk. Tehát fontos, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és az egyetlen módja a megoldásnak az, hogyha ezt a nem hagyományos erővel szemben nem hagyományos erőket vetünk be. A hagyományos erők problémákkal találkoznak. Hogyha sikerül koalíciót kialakítani, akkor az Egyesült Államoknak, az európai hatalmaknak, katonai hatalmaknak részt kellene benne vennünk, és akkor talán lehetne hagyományos haderőt használni, de különben senki sem akar csapatokat küldeni, és mindenki takar, Törökországra néz, és bennünket vádol azért, hogy nem küldünk katonai csapatokat. Nincs, nem áll a szándékunkban, hogy katonákat küldjünk más országokba. És ezért mondjuk azt, hogy lépjünk együtt. Az ENSZ biztonsági tanácsa döntésére van szükség, NATO döntésre van szükség, hogy ezt megtegyük. Hogyha nem, akkor a javaslatunk az, hogy nem hagyományos erőket hasz, has, használjunk, hiszen azok már ott vannak Szíriában, elválaszthatjuk az ellenzéki erőket, és azokat ak akik hajlandók nem hagyományos erőket bevezni. Őket együtt képezhetnénk, szerelhetnénk fel, és elküldhetnénk őket, hogy az ISIS problémát, tehát az iszlám állam problémáját egyszer és mindenkorra megoldjuk azt is javasoltuk, hogy legyen, legyen berepülésmentes zóna, és aztán legyen egy biztonsági zóna, nem egy, egy pufferzóna, azért, hogy a menekültek egy részét visszaküldhessük az otthonaikba, jobban élhessenek, és a régió számára is ez előnyös legyen. Tehát ez a javaslatom, és nem hallottam ellenjavaslatot. Nem hiszem, hogy bárki is tudná a választ erre a nehéz kérdésre, ugyanakkor együtt kell a megoldáson gondolkodnunk. Hogyha a török gerillákat, az a hír, hogy tör, török gerillák mennek Kobániba, ez egy híresztelés csak. Senki sem ismeri, hogy ki, kik ezek. Vannak kapcsolataink a különböző csoportokkal, de ne eh, híresztelésekről beszéljünk, hanem a valóságot vegyük eh, figyelembe. Tehát számunkra Törökország, eh, Törökország számára a ciprosi probléma ugyanakkor nagyon fontos. A kapcsolatok 50 évre nyúlnak vissza, és ezek azt mutatják, hogy toleráns módon folytattuk ezeket a kapcsolatokat az 50 év alatt. De a ciprusi probléma is 50 évre nyúlik vissza. Török szempontból szeretnénk megoldani, igenis megoldást találni az, a ciprusi problémája, és Törökország mindent meg fog tenni ennek érdekében. Azt hiszem, hogy most új helyzet állt elő a e, szigeten, a déli részen új természeti erőforrásokat találtak, és csodálatos lenne, hogyha ezt az egész sziget számára felhasználnánk ne csak, ne csak a déli rész javára fordítsuk, hanem az egész sziget számára. Nem hiszem, hogy ellen, ez ellen lehet ellenvetést. Aztán ivóvizet szeretnénk biztosítani mind az északi, mind a déli rész, kétszer annyi mennyiséget igényel az év vége előtt. És februárban a két vezető aláírt egy nyilatkozatot, és nekünk ennek megfelelően kellene cselekedni. Tehát az, a tit, a, a sziget problémájának a megoldása és az EU-val való tárgyalások két kérdése az, amelyek területén ne használjuk fel ezeket keverjük össze az utóbbi feljegyzetek megnyilatására mi tovább is szeretnénk foglalkozni a fejezetek megnyíltásával, és szeretnénk inkább a jövőt betekinteni, és látni, hogy milyen hasznot hoznak ezeket. Először a ciprusi problémát kell megoldani, és akkor lehet az EU folyamattal is foglalkozni. A kedves miniszter úr, akkor most egy kis szenetet tarthatnánk és legyünk szolidárisak, amennyire csak lehet. 45 percet szántunk erre az eszmecserére, de azt hiszem, hogy túl keveset terveztünk. Kérem szépen koncertáljanak olyan kérdésekre, amelyeket egy percben tesznek fel és a libe kollégákkal való ülésnek három perccel ezelőtt kellett volna eh, kezdeni. Aliut Mária asszony jön. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon röviden fogok fogam, ö, szólni. Biztos úr, hát persze soha nem egyszerű, de szakbizottság előtt megjelenni. Még ö, mindazonáltal föltennék egy kérdést. Belügyminiszterként nagyon érdekes párbeszédet folytattam annak idején a török belügyminiszterrel, és beszéltünk kapcsolatainkról, és azt mondta, hogy akármennyire is el, fontosnak tart, tart, mindenki azt, hogy Törökország közel legyen az Európai Unióhoz, annál kevésbé nem kívánja ezt e, emberek egy része, e, tehát azt, hogy konkrétan tagja is legyen az Európai Uniónak Törökország. Tehát közeledés rendben, de tagfelvétel más kérdés. Kérdezem, hogy ugyanez-e még a vélemény? Pancéri képviselő. Köszönöm szépen. Röviden, az unió bővítésének nehézségei Törökország irányában az uniós problémákat is magukba foglalják. Ezen időszak alatt az önök országa egyfajta geopolitikai helyzetet próbált kihasználni, megpróbált az arab világ számára referenciaponttá válni, de ez nem igazán sikerült. Most pedig Törökország részéről azt látjuk, hogy részben Európába Európa felé tekintget, részben pedig a közel-kelet felé is. Törökország az ISIS-szel kapcsolatban nem elég vehemensen veszi fel a harcot, legalábbis ez így tűnik európai szemmel. A PKK-s bombázások problémát jelentenek, valamint a török álláspontok felhasználása szintén problémás de reméljük, hogy ez most megoldódott. Ön szerint milyen koherencia mutatkozik az önök külpolitikája között, mi szerint egyrészt Európa felé ö, tekintgetnek, másrészt regionális, autonóm főszereplővé kívánnak előlépni, és különböző szövetségi rendszereket akarnak kiépíteni. A másik kérdésem pedig a kurdokra vonatkozik. Ön nagyon diplomatikusan fogalmazott, de én konkrétabb választ várok. Tudom, hogy önök nem szeretnék, hogy a kurdok önállóak legyenek, függetlenek legyenek, de ugyanakkor azért nem lehet ezt a kérdést a szőnyeg alá seperni. Én azt szeretném, hogyha világosan látnánk, ugyanis ma ez a probléma a török csatlakozási tárgyalásokat is beárnyékolja. Köszönöm szépen, Tanek úr. Nos, látjuk, hogy a béketárgyalások ellenére, amelyek öcsalán PKK-val folytatódnak, mégis úgy döntött az önök elnöke, hogy a PKK és az ISIS ugyanaz. Nem igazán látja a különbséget, mind a kettők terrorista. Az a kérdésem, hogy attól függetlenül, hogy milyen engedményeket tett a Törökország az ISIS-nak a 49-20 elengedése érdekében, és egy no-fly zónnak nevezi, Törökországot, ugyan ez érvényes-e arra, hogy nem küldenek az ISIS ellen szárazföldi csapatokat. Nos, itt mi a helyzet ezzel kapcsolatban, mire vonatkozik a no-fly zone, mert ezzel minket akadályoznak. Az Egyesült Államok és Oroszország, orosz, Egyesült Államok és az Európai Unió Oroszországot szankciókkal illetni, önök ehhez nem kívánnak csatlakozni, még az annexió után sem, és az Örményországhoz vezető török határt lezártnak tekintik, az azerbajdzsáni vállalt szolidaritás nevében, most akkor ugyanez nem érvényese Oroszországgal szemben. Ami pedig a Ciprusra vonatkozó szabadkereskedelmi területet illeti, illetve a Barbarossa hajót, itt ennek a megjelenése megint csak az Európai Uniós aki megsértésének tekinthető, holott az akit Törökország el fog átvenni. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Miniszter úr, sok szeretettel köszöntöm. Én szeretnék gratulálni ön, önnek az új kinevezéséhez. és nagyon nagyra értékelem az elkötelezettségét az európai ösvény mellett. Törökország stratégiai partnere az Európai Uniónak, és hogyha megnézzük, hogy milyen kérdések merültek fel, nem a kritériumokkal kapcsolatos kérdések ezek, hanem inkább arra vonatkoznak, hogy Törökország stratégiai szereplő a régióban. És ez az európai biztonságot is javítja, hogyha Törökország ezt a szerepet betölti a régióban. Az ön véleménye szerint a menekült ügyi problémát meg lehet-e oldani, amely Törökországban is felmerült, Bulgáriában is hasonló problémákkal nézünk szembe, és szeretnék köszönetet mondani és gratulálni önnek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a menekült probléma megoldásáért tesz, mert Törökország, hogyha nem lép fel ezen a területen, akkor ez Európa számára hatalmas problémát jelenthet. Azt is el szeretném mondani, hogy mindazok a pozitív lépések, amelyekre sor került, ezzel kapcsolatban a, elmondanám, hogy a török új törvények közelebb hozzák Törökországot az Európai Unióhoz. Thank you, thank you, Mr. Ali. I'm sorry, but... Köszönöm szépen elnézést, de ki kell kapcsolom a mikro, mikrofonját, mondja az elnök, mert nincs túl sok időnk, versenyasszony. Köszönöm szépen, megpróbálom egy percbe összefoglalni. Sokan eh, aggódnak a helyzet miatt, amely Szíriában kialakult. Az az ellenállás, ami Kobanéban talál, látható, ez szimbolikus, az IS elleni harcban. Ön azt mondta, hogy ez egy új, nem konvencionális erő megjelenése. Na de hát ez nem az égből potyant, ezt már lehetett volna látni. És jó lenne, hogyha Törökország egyetemen fogalmaznak fogalmazna a kérdéssel kapcsolatban, mert különben homályos területen mozgunk az ön válasza nem elégít ki, ami a humanitárius szerepvállalását Törökországnak illeti, az menekültékkel kapcsolatban. Hát ez kérdéses, no-fly zone, E, a nem konvencionális erőkkel szemben, stb. Ez nem felel meg a sürgősségnek. Kobánéban ugyanis sürgős helyzet van, és hogyha Erdogan az ön elnöke azt mondja, hogy a PKK, PKK és az IS ugyanaz, élet tesz a kettő közé, na hát ez azért minimum egy kérdőjelet e, von maga után. Kérdezem, hogy ahogy Pánzerius mondta, a e, bombázások után mi a helyzet, Nos, nem engedik, hogy a törökországi kurdok csatlakozzanak Kobánéhoz. Önök azt mondják, hogy ezek csak felkelők. Mi a helyzet a béke folyamata kapcsolatban a PKK-val? Ne játszanak kettős játékot, és legyenek világos, fogalmazzanak világosan. Köszönöm, Verzsia asszony. Köszönöm, kollega, egy perc. Grazie. Köszönöm szépen. Miniszter úr, jó napot kívánok! Szerettem volna visszatérni a tárgyalások kérdésére, hiszen erről Füle biztossal is a múlt héten tárgyaltunk. Egy olyan országból érkezem, amelynek Törökországgal hosszú a távra visszanyúló a hagyományai kapcsolatai vannak, éppen ezért fontos számunkra az, hogy hidat képezzünk Európa és a közelkeret között, de ugyanakkor a jó barátokkal világos szavak szükségesek, és a legkeményebb kérdéseket sem kell rejtegetni egymás előtt. Füle biztossal az alapjogok, illetve igazságszolgáltatás fejezetekről is szó esett, tehát a 23-as, 24-es fejezetekről. A terrorizmus definíciója 91-es törvényből fontos kérdés számomra a jogásznak, hiszen a jogállamiságnak nagyon fontos alapja a definíciók kérdése. Ezen kívül pedig a social networks, a közösségi hálózatok felhasználására kapcsolatos kérdésem van, YouTube-ra és a Twitterre gondolok. Kobániban pedig miért nem segítették a kurdokat, hiszen itt azt kockáztatjuk, hogy hatalmas mészárlást hajtanak végre az iszlám állam résztvevői. Köszönöm, Kastáldó úr. Epitideos képviselő. Kérem szépen, hogy tényleg 60 másodpercben foglalják össze a gondolataikat, mert eh, már 15 perces késésben vagyunk. Köszönöm szépen. Nos, hát az előbb Törökország európai perspektívájáról esett szó, illetve arról, hogy Európában hogyan is érzékeljük, hogyan is látjuk Törökországot, milyen Törökország imázsa. Arra szerettem volna rávilágítani, hogy Törökország továbbra is fenyeget egy uniós országot. Görögországra gondolok, hiszen itt állandó háborús feszültség van, és agresszíven lép fel a partmenti vizeken Törökország. Aztán Ciprussal kapcsolatban hasonló helyzetről számolhatunk be, és Törökország illegálisan megszállja a török, Ciprus nagy részét. Ezen felül pedig nem fizettek ki a 74-es ciprusi megszállás által okozott károkat. Ezen felül pedig Törökország noha sok segítséget kap az Európai Uniótól, nem tesz semmit annak érdekében, hogy védje a török-görög határokat, és így nagyon sok illegális bevándorló érkezik Görögországba. Köszönöm szépen. Lénes és Mavrides urak következnek. Yes, thank you very much. I'll be very... Köszönöm szépen, nagyon röviden. A legutóbbi dokumentumban arról beszél, hogy új alkotmányra van szükség, ezt már többször is megvitattuk, azonban a törökországi folyamat teljesen halottnak tűnik, úgyhogy kérdezem, hogy szeretnék-e újraindítani ezt a folyamat. Másodszor azt mondta, és ezt nagyra értékelem, hogy azt mondta, hogy az Európai Bizottsággal szeretnének együttműködni, amikor új törvényekről hoznak döntést. Ezt, ha megvizsgáljuk, ha megnézzük azt, hogy milyen változásokat vezettek be a ügyészséggel kapcsolatban, amelyeket vissza kellett csinálni, mert ezek nem feleltek meg az alkotmánynak. Nos, ezzel mi a helyzet, és milyen tanúságokat vannak le ezzel kapcsolatban a jövőre? Köszönöm, tessék. Én is röviden. Meghallgat azt, azt mondta, hogy a valóságot kellene alapul venni, nem pedig a legendákat. 2005-ben az Európai Unió és Törökország közötti tárgyalási keretben voltak bizonyos kötelezettségek. Most kilenc év elmúlt, és semmit nem sikerült ebből megvalósul, megvalósítani. Erről mit gondol? Másik valóság pedig, hogy a mediterrán térség keleti részén Ciprus, Libanon, Izrael és Egyiptom megegyeztek abban, hogy az eh, exkluzív gazdasági eh, jogokat megosztják egymással a szociális akinak megfelelően. Hogyha tiszteletben tartjuk ezeknek az országoknak a jogát, az európai jog alapján, ezt ön el, tiszteletben tartja-e vagy nem? Ezt szeretném tudni. Köszönöm, Borgéció képviselő. Miniszter úr, az ISIS nem csak az ISIS, és nem csak a keleti medencét fenyegetheti, hanem az egész nyugati világot fenyegetik, főként a keresztény nyugatot, a kalifátus fekete, hipotetikus zászlaja, amelyet a hipotetikusan vagy szimbolikusan a Péter bazilikára tűztek ki, ezért elég világosan beszél. Önök pedig ezeket védik, hát szégyeljék magukat, szégyeljék magukat Törökország, szégyelje magát Törökország. I was very gentle, please be... Borgézio úr, kérem próbáljon diplomatikusan fogalmazni, Topolákis képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon örülnék neki, hogyha tényleg új Törökország lenne, de ennek az ellentéte igaz. Ön Törökország egykori politikáját folytatja, továbbra is Ciprus kizárólagos gazdasági területére küldenek hajókat, és megsértik az európai, az európai jogokat. A Törökországnak be kellene tartani az európai elveket és jogokat, de nem teszi ezt meg. Nem is akarják megtenni tenniük kell valamit annak érdekében, hogy a maguk oldalán álljunk, és ehhez az európai érdekeket be kell tartani, tiszteletben tartani. Az önök hozzáállásával inkább azt mutatják, hogy az Európai Unió közeledjen az önök politikájához, ami pedig az ISIS-t illeti. Nos, hát hogyha inkább a szúnyogokat kívánják megszüntetni, akkor használjanak inkább szúnyogsprét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, megkérem az elnököt, a miniszter urat, hogy próbáljon meg ezekre a kérdésekre 5-7 percben válaszolni, nyilván ez a lehetetlenség határa, és hogyha legközelebb a szakbizottsághoz jön a miniszter úr, akkor több időt fogunk betervezni. Elnézést kérek a libe kollégáktól, akik már itt toporognak. Nos, köszönöm szépen. Azokat, ezeket a kérdéseket 20 percben sem lehet megválaszolni, pláne nem 5 percben, de megpróbálom. Nem fogok belelépni ugyanabba a e, csapdába, hogy a régi stílust használjam, és ugyanabban a stílusban válaszoljam meg a kérdéseket, amilyen stílusban föltették ezeket. Ami a PKK-t illeti, ez egy terrorista szervezet. Egy terrorista szervezet az Európai Unió, a NATO és az Egyesült Államok is annak tekinti. E, Tenok úr lehet, hogy elfelejtette, hogy az Egyesült Királyság mit tett azért, hogy megoldja az ír problémát, ugyanaz, mint én, mint mi. E, ez egy terrorista szervezet, és ezt a problémát meg kellett oldani Londonban, és bombák robbantak fel, és mit csinálunk mi itt? A PKK terrorista szervezet együtt a politikai párttal a parlamentben tárgyalásokat folytatunk, a béke folyamat folytatódik. Olvassák el az, az előrelépési jelentést, amely pozitív fejleményeket említ. Teljesen mindegy, hogy mi történik, a béke folyamatot folytatjuk, ugyanis mindez török a török-kurd állampolgárok, Észak-Irak és a régió érdekében ez áll. Törökország jövője szempontjából ez fontos. A másik fontos dolog, A török támogatás az Európai Uniós folyamatban Törökországban azok, akik teljes mértékben ellenzik az Európai Uniót, soha nem voltak többen, mint 10%. Ami a nagy ismeretlen, az a, az a, az a mm, határozatlanoknak az aránya. Nos, hogyha megnézzük, hogy ezek az személyek mm, hogyan döntenek, ez nagyon fontos kihatással lesz a jövőben. Ami a többi kérdést illeti, szeretném, szerettem volna ezeket megmagyarázni, hát de 5 percben ez nagyon nehéz lesz. Mm, válaszolni ezekre. Ami az új alkotmányt illeti. Ebben előrelépésre került sor, nem sikerült befejezni a munkát, de a következő választások után, hogyha a mi pártunk többséget kap, és ezt népszavazásra vihetjük, akkor az új alkotmányért fogunk dolgozni. Volt még egy kérdés Törökország, a muszl, muszuli ö, ö, eseményekkel kapcsolatban. 49-en dolgoztak ott, törökök, és Törökország, hogyha jó kapcsolatokat ápolt volna az isis akkor miért feledkezett volna meg erről a 49 emberről? Minden ország először az állampolgárainak a, az életét kívánja megóvni, és ez nagyon fontos. Ami a 49 ember életét illeti, ez nagyon fontosnak tartjuk, tartottuk őket megmenteni. Ez egy titkos megállapodás, más országok is kötöttek ilyeneket, az Egyesült Királyság is ennek az részleteit nem fedhetem fel. Ami Oroszországot illeti, minden olyan országot elítélünk, amely más országot megszáll. Úgyhogy ezt már nyíltan elmondtuk többször is, hogy nem fogadjuk el a Krímfélsziget elfoglalását. Nagyon fontosnak tartjuk az ukrán területi integritást és a politikai stabilitást. A másik oldalon azonban nem gondolom, hogy a szankciók bármilyen eredményre vezettek volna. A szankciók nem adtak eredményet se Líbiában, se Szíriában, se Irakban, se Iránban. Úgyhogy ahhoz, hogy szankciókat alkalmazzunk Oroszországot, nem ez a megfelelő út, nem ez a legfőbb módszer. Sok országnak vannak jó kapcsolatai és gazdasági kapcsolatai, amelyek kockán forognak, úgyhogy a szankciókkal kal nem tudunk egyetérteni, hogyha anélkül kérdezték, anélkül döntötték ezeket el, hogy minket megkérdeztek volna, és egyszerűen késztények elé állítottak bennünket. Hogyha Oroszországot tárgyasztalhoz akarjuk ültetni, akkor nem szankciókkal kell ezt megtenni, hanem az előnyök növelésével. Oroszországgal nagyon óvatosnak kell lenni. Oroszország sokkal jobban játsza az orosz sakkot, mint bárki más ezen szakciók miatt ezt az orosz sakkot most úgy fogják játszani, hogy ennek az eredménye az legyen, hogy mi meg orosz, hogy orosz ruletre kényszerítsenek bennünket. Mi látjuk az ISIS problémáját, nem szabad elfelejtenünk az, hogy Oroszországnak milyen hatása lehet itt. Meg kell győznünk Oroszországot arról, hogy működjön együtt van egy, egy biztonsági tanács, lehet biztonsági tanácsi határozatot hozni, Oroszország ebben benne van, meg kell meg kell állítanunk azt, hogy a szíriai hatos, a szíriának fegyvereket szállítsanak, Oroszország ebben benne van, ezeket a problémákat tehát így lehet megoldani. Hogyha azokat a vetjük föl, amelyekben Oroszország szerepet játszik. Két percem van, ami a jogi jogrendet illeti, az igazságszolgáltatás Törökországban, ami itt történt múlt vasárnap, az bizonyítja az, hogy a török jogrend működik, 14 ezer bíró és ügyész demokratikusan szavazott arról, hogy a legfelsőbb bíróság bíráit és az ügyészeket megválassza, és ez bemutatja azt is, hogy demokrát, praktikusan is el lehet érni ezeket az eredményeket. A legfontosabb aggodalmunk az, hogy feladatunk az, hogy, hogy hiteles igazságszolgáltatási rendszert hozzunk létre. Még a három év alatt is amikor kicsit hát az Európai Uniós folyamatban nehézségeink voltak, 60 reform csomagunk volt, amelyek tényleg az igazságszolgáltatási függetlenség és hitelességet bizonyították. Most az igazságszolgáltatási reform stratégia keretében ezeket végrehajtjuk, és a legfontosabb minden a demokrácia, az gazdasága és az emberi jogok szempontjából nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatási rendszer független és fair, igazságos legyen. A két perc lejárt. Kérem, hívjanak meg még egyszer, és kérjenek több, kérdezzenek több kérdést, és adjanak egy kis, kicsit több lehetőséget válaszolni. Miután elmentem, nem mondják azt, hogy elmenekültem a vás, válaszok elől, de az elnök úr nem ad nekem elég időt, az ő hibája. Elnök. Jó, mindent magamra vállalok, mondja az elnök ezekért a témákért, amelyek felmerültek itt. Most köszönöm szépen miniszter úr, azt hiszem, hogy mindannyian értjük és megértjük, hogy nagyon komplex, eh, eh, regionális és globális szinten is a török-EU viszony, Úgyhogy nyilván egy következő eh, alkalmat is kihasználunk arra, hogy egyeztessünk. Köszönöm mindenkinek az érdeklődését, és elnézést még egyszer a Libek kollégáktól. Egy perc szünet, és folytatjuk a következő napi rendi ponttal.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 Okay, thank you very much. Let's try to uh, have some calm, please, in the, in the room. Are not staying. Köszönöm szépen. Kérem, hogy akik nem maradnak erre a részére, azok menjenek el. Excuse me. May I welcome... Szeretném a következő napirendi pontunkat bejelenteni. Jean-Paul Labort következik az ENSZ-től, aki a terrorista ellenes igazgató, és szeretném őt köszönteni az AFET és a LIBE közös gyűlésén, és ugyanakkor a LIBE szakbizottság elnökét is, Claude moraes is szeretném köszönteni, illetve a LIBE szakbizottságos kollégákat, megköszönve nekik a türelmüket. Nagyon fontos az, hogy találkozzunk, és más intézmények vezetőivel is eszmét cseréljünk. Az Európai Unió, a külpolitika, a terrorizmus ellenes intézkedések. Hétfőn és kedden Belgium, Franciaország és Spanyolország főügyészei találkoztak Kordovában, hogy együttműködésüket megerősítsék, a Libe szakbizottság is erre az eseményre odafigyel. Európai Uniós megoldásra van szükség. Az isis kapcsolatos kockázatok, a terrorizmus ellenes harc, ezek azok a témák, amelyekben nagyon fontos meghallgatnunk az ön véleményét, azután, hogy a török vendégünk Szíria, illetve az iraki helyzetről számolt be a terroristák abból indulnak ki, hogy, hogy ők igazságos háborút vívnak. És hogy a cél szentesíti az eszközt. Nincsenek hatóságok ezekben az országokban, az emberek nagyon nehéz helyzetben élnek, és én azt hiszem, hogy itt igazából megelőző politikára van szükség. Kíváncsiak vagyunk az ön meglátásaira ebben a kontextusban. Szeretnénk kapcsolódni azokhoz a mechanizmusokhoz is, amelyek a hírszerzéstől kezdve a klasszikus terrorista ellenes elhárító intézkedésekig terjednek, az Európai Uniós határvédelemre kiterjedve, és a kérdés más vetületeit is figyelembe véve Ennyi volt a bevezetés, és most Morales úré a szó. Köszönöm szépen, Plenkovics úr, köszönöm. Szerintem nagyon jó az, hogy itt most az AFET és a LIBE közösen ülésezik, hiszen itt egy fontos kérdésről fogunk eszmét cserélni, és Jean-Paul Laborde a LIBE számára is egy fontos meghívott vendég az afettel való együttműködés is nagyon fontos, de a lébe számára a kompetencia egyértelmű, hiszen ez mindig is nemzeti kompetenciába tartozott. Jean-Paul Laborde is meg fogja ezt erősíteni, hogy az Európai Unióban mindenhol a nemzeti hatóságok a saját stratégiájukat hajtják végre. Ezen kívül fontos egy belső Európai Unió stratégia kialakítása is, de ez komplex kérdés. A LIBE szakbizottsági kollégák számára ez egy nagyon fontos feladat lesz a következő mandátum során, és a mai eszmecsere rá fog mutatni arra, hogy mennyire összetett kérdésről is beszélünk. Az akár az USA, EU, PNR adatok kicserélése, és még ide kapcsolódó más témák is felvetődhetnek. Amikor a kiberbűnözésről vagy kiberbiztonságról beszélünk, az is ide tartozó kérdés, illetve a büntetőjogi politikáinkra való kihatása. Tehát itt egy nagyon komplex kérdésről van szó, a Libének pedig fontos jogalkotási kompetenciái vannak ebben a kérdésben. És fontos az, hogy ne csak reaktívak legyünk, mert általában azt szoktuk tenni, akkor, amikor a terrorizmus elhárításról beszélünk, inkább proaktívnak vagy megelőző tevékenységre lenne szükség. Fontos tehát a jogalkotás ezen a területen, meg kell álljunk egy pillanatra, és gondoljuk végig, hogy milyen belső biztonsági politikát kívánunk kialakítani, és ebből a szempontból fontosak a kérdések, amelyeket fel fogunk a mai napon is vetni, és örülök annak, hogy az afetes kollégákkal együtt tudunk önnel eszmét cserélni. Lábord Dúria szó. Köszönöm szépen. Sőt, elnök urak, Kedves parlamenti képviselők, először is nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon. De sajnos ez a megtiszteltetés egy szomorú problémából adódik. Egy igen nehéz, kockázatos kérdéssel kell megküzdenünk közösen. Önök már a bevezetőben elmondták, hogy konkrétan miről van szó, Elnök urak, azért vannak itt most önök mind a ketten, mert ez nem csak egy külső probléma, és nem is csak egy belpolitikai probléma, vagy belügyi probléma, hanem mind a kettő egyszerre. És valóban hatalmas a kockázat, nem akarok most túlságosan számokat ö, említeni, és tudom, hogy mindenki ismeri, hogy milyen fokú is ez a veszély, amelynek ki vagyunk téve. Több mint tízezer terrorista külföldi terrorista harcos indult el Szíriába, illetve Irakba, és úgy tűnik, hogy nem tudjuk ugye a pontos számokat, de nagyjából úgy tűnik, hogy becslések szerint 2-3 ezer külföldi terrorista harcos az Európai Unióban van, de ez nem jelenti azt, hogy önöknél van a legnagyobb számú külföldi terrorista harcos, ugyanis a legnagyobb szám a Magreb országokból érkezik, illetve a közel-keletről. Úgyhogy valóban a világ különböző pontjain, Oroszországban, Kínában, mindenhol vannak terroristák, és nem is mondhatjuk azt, hogy csak európai jellegű problémáról van szó, de európai is ez a probléma, ugyanis önök már felvetették ezt, hogy itt határvédelmi kérdések is felvetődnek, ez alapvető fontosságú az EU szempontjából, és aztán vannak olyan kérdések is, amelyek a, egy kényes egyensúlyra vonatkoznak, a kör négyszögesítéséről is beszélhetünk gyakorlatilag. Mire, milyen intézkedésekre van szükség ez egyik oldalon, a terrorizmus elhárításra, és a másik oldalon pedig a, az alapértékek tiszteletben tartása. Nem csak az Európai Uniós országok alapértékeire gondolok, hanem igazából az ENSZ tagállamainak ala, alapértékeire, hiszen van itt az ENSZ-nek azért egy alapszerződése, illetve egy gyakorlatilag egyetemesnek mondható emberi jogi kartánk. Mindazok az országok, amelyek az ENSZ tagállamai, valójában ugyanúgy látják ezt a kérdést. Az egyensúly, erre a kényes egyensúlyra vonatkozólag. És itt majdnem, hogy meg is állhatnék, hogyha legalábbis nem kívánok tovább belemenni a konkrét kérdésekbe. Valóban, önök elmondták, hogy mivel foglalkozom. Ezek a különböző nemzetközi szervezetekben nek az alszervezeteinek a rövidítésekből álló nevei elég furcsák ugyan, de fontos az, hogy az ENSZ BT-n belül van egy terrorizmus elhárítással foglalkozó igazgatóság, és ebben dolgozom én is. Nos, hát ezért is szerettem volna a 2178-as ENSZ határozatról beszélni, amelyet három héttel ezelőtt New Yorkban hoztunk meg, 15 tagállam, amely most éppen részese az ENSZ biztonsági tanácsának, ez nagyon fontos, mert ez a hetes fejezethez tartozik, ez azt jelenti, hogy kötelező érvényű, ez határozatról van szó legalábbis a döntés alapvető pontjaival kapcsolatban van ilyen kötelező érvény, és ennek fontos kihatásai vannak az Európai Unióra is. Részben kötelezi a tagállamokat arra, hogy egységesen lépjünk fel a külföldi terrorista harcosok ellen. De itt nem arról van szó, hogy őket ki kell emelni. Alapvetően a terrorizmus ellen veszük fel a harcot, és ezzel kapcsolatban az ENSZ BT a 1373-as számú határozata szintén felveszi a harcot. Tehát nem kell ezt a mostani jelenséget teljesen elválasztani attól a gyakorlattól, amelyet már hosszú évek óta folytatunk a terrorizmus elhárítás területén. Természetesen most mondhatnánk azt is, hogy ennek a jelenségnek a mértéke lett hatalmas, ezért is gondoljuk azt, hogy a politikának, és itt most az angol policy értelemre gondolok, erre a vetületére kell ennek a problémának odafigyelnünk. Valóban a harc nem kizárólag az iszlám állam elleni harcot öleli fel, sokszor ez a szervezet, amelynek vannak struktúrái, és amelyek egy államra azért hasonlíthatnak, de azért mégiscsak nevetséges az, hogy ezt a privilégiumot adjuk neki, hogy iszám államnak nevezzük, hát azért messze állunk itt egy államiságtól, ez egy terrorista szervezet, amelynek vannak ugyan struktúrái, amelyek hasonlatosak egy állami struktúrához, de egyértelmű, hogy itt nem egy államról van szó. Ez fontos. Nigériáról is beszélhetünk, vagy egy csomó más országról, ahol hasonló jellegű szervezetek ütötték fel a fejüket. Tehát itt egy szélesebb körű terrorista ellenes fellépésre van szükség. Nézzük meg, hogy mi az, amiben én hozzáadott értéket tudok képviselni ebben a kérdésben. Most angolul fogok beszélni. Nos, hát én úgy gondolom, hogy azért ne felejtsük el, hogy 2005-ben hoztak bennünket létre. Miért is? Azért, hogy monitorozzuk a tagállamoknak a terrorista ellenes fellépését, illetve technikai képességeit, illetve a regionális és nemzetközi partnerek együttműködését segítsék. Ezért is az Interpollal, az Europollal, az EU külügyi szolgálatával szoros együttműködésben dolgozunk, a terrorista ellenes elhárításokkal is Miután az NSBT-ben az a feladatunk, hogy a tagállamok terrorista elhárítási tevékenységét monitorozzuk, és valóban nemrég Máltán jártunk, a következő hete, hét, hetekben vagy hónapokban pedig Franciaországba fogunk ellátogatni. Megvizsgáljuk tehát azt, hogy mit is tudunk megvalósítani. Nem csak a nehézségekre összpontosítunk a terrorista elhárítás területén, hanem megpróbáljuk a bevált gyakorlatokat kicserélését is segíteni. Tehát az adott országokban a jó gyakorlatokat megpróbáljuk elterjeszteni másfelé is. Ez egy jó gyakorlat. Körülbelül száz országban jártunk már, és párbeszédünk a többi ENSZ tagállamra is kiterjed. Van olyan is, hogy egy országba többször is ellátogatunk, mert a helyzet megváltozik. Az egyik szektor, amelyik igen érzékeny az Európai Parlament szempontjából, és az biztos, hogy itt ezzel kapcsolatban hallhattuk is már az elnök úrrat, a tapasztalatainkból terrorista ellenes fellépések gyakorlatából levonjuk azokat a következtetéseket is, amelyek az emberi jogok védelmére vonatkoznak. Fontos tehát az, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk. Az elhangzottakhoz képest is fontos ez például a határvédelem területén. A BT általában ugye a világ béke, illetve a biztonság felett őrködik, de ugyanakkor a BT feladata az is, hogy a terrorista ellenes harc során az emberi jogok védelméért is felelős szervezetről van szó. 2001. szeptember 11-e óta megvannak az erre vonatkozó ez határozataink, amelyek kimondják, hogy a tagállamoknak is minden szemét, aki a terrorista cselekményekben részt vesz, a bíróság elé kell állítania, kötelező állítania. Ezekben a határozatokban az is elhangzik, hogy ugyanakkor a terrorista ellenes tevékenységek a nemzetközi jognak megfelelően kell, hogy lezaljanak, a nemzetközi humanitárius jog, illetve a nemzetközi menedékjog szabályait beleértve. Mi megvizsgáltuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben az egyes tagállamok megsértették a, ezeket az elveket. Bizonyos esetekben a tagállamok, sok esetben azt is kimondhatjuk, megfelel, hogy specifikus terrorista elhárítási törvényeket alkottak, más tagállamokban pedig van már meglévő jogi eszközöket próbálták hozzáigazítani ehhez a feladathoz. Milyen intézkedésekről is van itt szó? Hát egyrészt a bíróságok nagyobb betekintése, a rendvédelmi szervek, illetve a hírszerzés be szervezésével. Kiterjesztik a hatásköröket arra vonatkozólag, hogy a rendvédelmi szervek hogyan járhatnak el. Ugye ezzel kapcsolatban vannak különböző bevált gyakorlatok, és értenünk kell azt is, hogy általános értelemben az ENSZ, valamint a regionális humanitárius szervezetek is meg kell, hogy erősítsék az, azon országoknak a hatásköreit, amelyek, tehát oda kell figyelni arra, hogy minden tevékenység, terrorista ellenes elhárító tevékenység megfeleljen az arányosság elvének, a diszkriminációmentességnek, és indokolt legyen ez a tevékenység. Ezen kívül fontos az is, hogy a különleges intézkedésektől megkülönböztessük ezeket az intézkedéseket, amelyeket konkrét sürgősségi helyzetekben alkotnak meg az egyes államok. A négyes cikk értelmében a polgári és politikai jogokra vonatkozólag különleges intézkedéseket vészhelyzetben lehet megalkotni, olyan helyzetekre vonatkozik ez, amelyek az egyes országok létét fenyegetik. Ezen kívül az ilyen esetekben is oda kell figyelni arra, hogy vannak olyan jogok, amelyek elidegeníthetetlenek. Ezen kívül pedig a szükségesség és arányosság elve, a humanitárius jog, illetve az emberi jogok nem képezhetik derogáció tárgyát. Ugyanakkor ez az, amit teszünk, és minden alkalommal, amikor ellátogatunk egy országba, akkor ezeknek az intézkedéseknek a fontosságára felhívjuk a figyelmet. Azt javasoljuk, hogy legyen egyfajta szisztematikus felülvizsgálata a meglévő jogszabályoknak annak, értelmében, annak érdekében, hogy a nemzetközi jognak, illetve a, az emberi jogok szempontjainak megfeleljenek a jogszabályok, és be kell vonni ebbe a fajta párbeszédbe, eszmecserébe a civil szervezeteket is. Fontos az is, hogyha különleges intézkedések látnak napvilágot, akkor záró klauzulákat vezessünk be a jogszabályba már magába, hogy mikor járnak le ezek az intézkedések. És ezen kívül fontos az is, hogy hogyan valósulnak meg ezek a programok. Nos, akkor szeretnék visszatérni a 2178-as határozathoz. Ez egy kötelező ENSZ határozat, amely a terrorista, külföldi terrorista harcosokkal foglalkozik. Bele kellett, hogy vegye ezt az elemet is a szövegbe, tehát az emberi jogi elemet. Végül pedig azt hiszem, és erre rámutatott a határozat is, ez pedig az erőszakos cselekményekkel való szembenállást. Például az internet kérdése nagyon fontos, de azt hiszem, hogy a bizottságunk New Yorkba összehívta a marokkói vallási vezetőket, Malinak és más országoknak a vallási vezetőjét, aztán Mauritániából is, és az elefántpartról is, és ezek az emberek nem mi, hanem a muzulmánok. Arról beszéltek, hogy az autentikus, tehát az igazi, valódi iszlám az egy, bíz, egy békés vallás és olyan imámokat szeretnének felhasználni, akik megfelelően képzettek Maliban és a többi országban, akik a szélsőségeket visszafogják. Ez egy nagyon fontos lépés. Köszönöm szépen a türelmüket. Látom, hogy egy kicsit több időt töltöttem a bevezetésemmel, illetően, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönjük szépen igazgató úr. New Yorkból jön, ha New Yorkból jön valaki, akkor nyilvánvalóan nem szoríthatjuk csak 30 percre a hozzászólásot. Köszönöm, hogy megmagyarázta ezt a 2178-as e, e, e, ENSZ határozatot, hiszen nagyon fontos az erőzmös elleni harcban. Most akkor Anna Gomes kap, kap szót a Libe Bizottság frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr és Labort úr. Azt szeretném kérdezni őket, hiszen hangsúlyozta a holisztikus megközelítést, amely nem csak a teljes biztonságot jelenti, hanem a külügyi szempontok bevitelét is, és megelőzést és megoldást kell, hogy ajánljunk. A külföldi harcosok, és itt a mi harcosainkra is gondolok, elleni harcban nagyon fontos megállapítani, hogy mi motiválhatja ezeket az embereket a vallási meggyőződésük, vagy az, hogy a rosszat helyrehozzák, vagy a válság, az európai válság tehát mindezek választathatnak arra, hogy miért is mennek harcosnak. Vannak olyan európai országok, amelyek azt mondják, hogy ha visszajönnek ezek az emberek, akkor megfosztják őket az állampolgárságuktól. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon buta megoldás, és épp ezért támogatom azt a megoldást, amit ön is felvázolt, és pedig, hogy bíróság elé kell őket állítani, mint egy terrorista szervezet tagjai, de hogyha megfosztjuk őket az állampolgárságoktól, akkor csak a szomszédba toljuk át a problémát. A másik kérdésem beszélt a megelőzésről és azt említette, hogy a Guantanamo-hoz hasonló példák azok sokszorozódni fognak. Ezek illegálisak, amelyeket azok a partnereink vezették be, akik az emberi jogok megsértéséhez, a nemzetközi megsértésével kapcsolatban aggódtak. Kérem szépen, hogy mondja meg, hogy pontosan ezért hangsúlyozta ezt. A végső kérdésem pedig az, hogy hogyan tudjuk, tudunk javítani a felderítő szolgálatok munkáján, hogyan tudnának együttműködni ezek a szolgálatok. Hiszen szerintem a problémák nagy része itt található a fenyegetésekkel szemben sokkal hatékonyabb együttműködésre lenne szükség a hírszerző szolgálatok között. Nyilvánvalóan kell a demokratikus ellenőrzés is, és a szabályok betartása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gomas asszony. Charles Tanak. Köszönöm szépen tiszteletben tartom Annát, és a véleményeit mindig komolyan veszem, de nem tudom elfogadni hogyha az Egyesült Királyság miniszterelnökére azt mondja, hogy buta. David Cameron támogatja ugyanis azt a gondolatot, hogy a két, kettős állampolgársággal élőket megfosszák a brit állampolgárságuktól, hogyha külföldön terrorista szervezek, mint az ISIS kereteiben hangcolnak. Szerintem valóban bíróság elő kell állítani őket. Azt sem tudom elfogadni, hogy a munkanélküliség az terrorizmushoz vezet. Nagy-Britanniában nem igen az alsóházban szavaztak arról, hogy az ISIS ellen légicsapást indítsanak ehhez egy ENSZ határozatra, biztonsági tanács határozatra van szükség, azért, hogy Irák ellen, eh, ahol eh, a Nagy-Britannia és Franciaország koalíciót eh, alakított ki a eh, helyi eh, szervezetekkel, eh, és Assad, az Assad koalíció szerint itt önvédelemből lépne Irak, de az ENSZ határozat szerint is, hogyha civil állampolgárok elleni erőszakos cselekményeket akarnak megelőzni, akkor bombázhatják az ISIS-t. Ehhez nem kell sem Assad úr engedélye, sem az, az ENSZ biztonsági család határozata. Másik kérdésem területen. Említette, hogy e, fekete afrikai imámokat e, jönnek a Sahel régióból. E, ez üdvözölendő, de vannak olyan gölf, go, go, arab öböl országok, például Katár, ahol a kemény vonalas ideológiát alkalmaznak, és és tulajdonképpen becsukják a szemüket, hogy összegeket támogatják ezeket. Tehát mit tud az ENSZ tenni, hogyha a tagállamok ezt teszik, és milyen gyakorlatot szeretnének bevezetni? Morais úr még 15 percünk van, és akkor ön átvehetné az elnöklést. Hát ez elég nehéz lesz. I, I, I was in a difficult But also a very unusual affect numbering system I have to deal. Nos, megpróbálom. Én nem szoktam ezt tenni, de felteszem a kérdést. Charles persze mindig eh, rengeteg kérdést tud egy kérdésen belül tenni. Nem is tudom, hogy hogy csinálja ezt. Persze viccelek, eh, nem eh, akarok versenyezni veled. Nos, szeretném feltenni a kérdést. Ez nem politikai kérdés, csak gyakorlati kérdés az ENSZ szempontjából Mit gondol arról az irányelvről, amelynek az eredményeként Az egyik tagállam a terrorista fenyegetéssel kapcsolatban másként cselekedett. A parlament többsége úgy érzezte, hogy ilyen hatalmas mennyegű, mennyiségű adattal kapcsolatban valóban meg lehet állapítani a terrorista fenyegetést. Ön beszélt az arányosságról és a szükségességről, hogy látja, hogy a helyes döntéshez mire van szükség. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Lebordul, hogy eljött ide. Nagy megtiszteltetés. és örülök, hogy közös bizottságot ülést tartottunk az AFET tehát a, bel, a külső és a belső, tehát a libe eh, hatáskörével is foglalkozunk. Nyilvánvalóan a jog területén ez egy eh, jelentős előrelépés, hiszen először történik meg, hogy eh, jogi választ akarunk adni a terrorizmus elleni harcnak Épp ezért az első kérdésem az, hogy az ön tapasztalata hogyan segít ön terrorizmus és, counter, és terrorizmus ellenes osztálynak a vezetőse. Amikor meg akarja határozni a terrorizmust, amely még mindig probléma, hogy most a, a céljaik vagy az eszközeik fontosak? például a tömeges gyilkolás és a célok számolnak, a célok, céloknak számítani kell. És a határainkon van már ez a fenyegetés, például az orosz köztársaságokban, volt orosz köztársaságokban, a szecessionista mozgalmak és a vallásos mozgalmak azokban a köztársaságokban, amelyek korábban a Szovjetunió tagjai voltak. Tehát le kell vonni a tanulságokat, épp ezért szeretnék hallani ezekről a tanulságokról, amikor e, jogi e, kifejezésekkel akarják meghatározni a terrorizmust. muszáj több kérdést feltennem, mert ez az egyetlen alkalom. Másik pedig finanszírozása. Nos, az államok finanszírozzák a ter terrorizmust. Mit tehetünk? Az, az ISIS-nek, tehát az iszlám állam terrorista szervezetnek a finanszírozásával kapcsolatban. Más harmadik kérdésem, a PNR az, az fontos, hasznos? Tehát a terrorizmus megelőzésére a, az utas adatok fontosak? Nos. Köszönöm szépen Na most az afet vagyunk, úgy látszik, hogy itt minden lehetséges. Megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen. Anyanyelvemen szeretnék beszélni. Und da möchte ich mich gleich an äh, die Frage des Kollegen. Nos, ami a Libe äh, kollega äh, kérdését illeti ehhez csatlakoznék. A nagy, a sok ország nagy támogatása nélkül nem lehetne az IS ilyen nagy, ilyen hatalmas és ilyen fenyegető, mint amilyen ez most jelen pillanatban. Itt van ez a, ezek a homályos adatok, hogy különböző államok támogatják. Na most kérdezem én, hogy ön, ugye önnek vannak bizonyos felismerései, mely országokról van szó? Ezek az államok pedig hogyan támogatják az IS-t? És ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy ugye fontos, hogy fontos, szükséges, és a jövőben ez megtiltandó. Egy ország egy olyan ország képviselőivel, amelyik egyértelműen támogatja az IS, mint ahogy ezt Törökország esetében van, Törökországra gondolok, itt az ő képviselőjével az előbb beszéltünk. Na most mi a helyzet? Törökország sem tagja ugye az SBT állandó tanácsának. Most amit az elmúlt egy órában itt hallottam, ez valóban sokkolt engem. Nem hiszem, hogy azért van ez így, mert Törökország képviselőjének nem volt ideje válaszolni, teljesen tudatosan kerültek ki ezeket a kérdéseket hogy az I ezt milyen mértékben támogatja a Törökország, hogyan pénzügyi támogatást ad-e a határon, át logisztikai támogatást ad-e Törökország területén, és egyáltalán nem nyilatkozott arról, hogy Törökország hogyan szeretné politikáját módosítani ezen a területen konkrétan osztja-e azt a véleményt, hogy nem elég itt egyszerűen barátságos szavakat ismételgetni a diplomácia szintjén, hanem azokat az országokat, amelyeket ismerünk, mint például Törökország és más országokat is, ahol egyértelmű felismerések vannak, most ezekben az országokban egyértelmű nyomást kell gyakorolni. Aztán Tanok úr kérdéséhez csatlakoznék, hogyan értékeli a légitámadásokat, itt ezeket ENSZ mandátum lefedi-e, vagy itt vagy itt a nemzetközi jog megsértéséről van ez szó. Köszönöm szépen, Lózik úr, Szeparius képviselő, Libe tagja a zöldtek részéről. Köszönöm szépen. Én meg svédül beszélek, úgyhogy fenn is maradhat a fülhallgató. Először is köszönetet szeretnék mondani, nagyon átfogó prezentációt hallottunk. Ön a diszkrimináció mentességről beszélt. A nem a tagállami vagy nemzeti sürgős esetek, külső vagy belső sürgősség miatt eltérítenének, térítenének bennünket ezektől a iránymutatásoktól. Nagyon fontos számunkra, hogy azok az intézkedések, amelyeket önök elfogadnak, ezek ne vezessenek tömeges megfigyeléshez, profilinghoz, csak azért, mert valakinek ilyen meg olyan a bőrszíne például, ezért ilyen meg olyan listán landoljon, vagy ne kapjon hitelt a banktól, stb. Ezt el kell kerülni. És ahogy Gomez asszony is mondta, az sem történhet meg, hogy valaki elveszítse az állampolgárságát. Ami a külföldi harcosokat illeti, és talán ez valami olyasmi, amelynek köszönhetően azt gondolhatják az egyes országok, hogy ez valóban sürgősségi ügy, nemzeti sürgősségi ügy. Mi kik ezek? Miért mentek oda? Hány emberről beszélünk? És amikor visszatérnek, akkor ők bűnösöknek tekintendők-e, megvádolják-e őket, ezeket a bűncselekményeket kivizsgálják-e, nem lehet mm, abból kiindulni, hogy csak azért, mert valaki egy másik országba ment, ezért már bűnös. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt tisztázok. Elnök úr, e, nincsen túl sok időnk, mondják a kollégák. Kérem, hogy mindenki röviden beszéljen, és ne tegyen föl többszörös kérdést. Kérem, röviden. Limbergis képviselő következik az EFTD részéről. Eh, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, Labord úr. Egyes kérdéseimet megválaszolta, de egy kicsit részletesebben szeretném hallani, hogy mi a helyzet, ami a szíriai konfliktust és az iraki konfliktust illeti. Úgy eh, tűnik, hogy kb. 10, 10 ezer külföldi harcos vesz itt részt, hogyha nem tudják megmondani, hogy hányan vannak itt nagyságrendileg, akkor ez azt jelenti, hogy nem is figyelik ezt, vagy nem megfelelően. Ami az ENSZ határozatot illeti, ebben vannak bizonyos intézkedések, amelyeket a tagállamoknak meg kellene hozniuk, és meg is hozhatnak a terrorizmus elleni harcban. Vannak olyan intézkedések, amelyek a terroristák mobilitását csökkenteni, a, a határellenőrzésekkel, a, a útlevelek ellenőrzésével, hogyan kívánják biztosítani ezt, hogy a terroristák ne tudjanak olyan könnyen mozogni, ami a nyolcas cikket illeti a határozatban, a tagállamok nem akadályozhatják meg, hogy a saját állampolgáraik elhagyják az országot, vagy beutazanak a saját országukba. Itt hogyan lehet eljárni? A négyes eh, cikkben a BT arra hívja fel a tagállamokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy elkerüljék a radikalizációt és a szervezett toborzást, finanszírozást és külső vagy külföldi eh, harcosok szállítását. Emellett arról is döntés született, hogy a tagállamok biztosítják azt, hogy azok, akik finanszírozásban, előkészületben részt vesznek a terrorista aktusok előkészítésében, azokat a bíróság elé vonják, és elrettentő bírósági ítéletek születnek majd. Kedves kollégák, elnézést, hogy erre emlékeztetek folyamatosan, de röviden kérem. Nekem fél óra kell legalább, hogy megválaszoljam ezeket a kérdéseket. Én kértem a kollégákat, hogy csak egy kérdést tegyenek fel. A brit kollégám kezdte a trendet, ő a trendsetter. Én, én csak az adat... Én csak az adat tárolásról kérdeztem, úgyhogy én tudom, hogy hogy kell egyszerű kérdést feltenni, de brit kollégám nem tudja, úgy látszik, ő nem tudja. Kérem, a következő hozzászóló, eh, liberál, szocialista, csak egy kérdést tegyen föl. Köszönöm szépen. Igen, igen, egy kérdést fogok föltenni. Meghallgattam az ön hozzászólását, és eh, nagyon is biztató, hogy vannak olyan alapelvek, amelyektől nem, eh, amelyeket figyelembe vesznek, és tiszteletben tartanak, azonban itt egy hatalmas demokrácia problémával nézünk szembe, itt Európában. Ezzel egy időben itt vannak ezek az extremista ö, erők, az határainkon kívül, de a határainkon belül is, például az, a szélső jobb oldal. Ezek a viták, amelyek az ncbt ben folynak, ezek fontosak, Két típusú szélsőség van, amelyek egymást kiegészítve működnek, úgyhogy nagyon jó, amit ön mondott, hogy imámokhoz kell fordulni, hogy igyekezzünk a társadalom nagy részében a békés üzenetet közvetíteni. Nem hiszem, hogy ez újdonság lenne. 2011 óta A szélsőséges erők már itt platformon vannak, ezzel hogyan kíván szembenézni, Cecil? Köszönöm szépen. El, először nem akartam részt venni ebben, de aztán felmerült egy kérdés, amely az állampolgárság visszavonására vonatkozott, és ez nem fel, keltette az érdeklődésemet. Mit gondol ön erről? Tehát arról, hogy olyan személyeknek visszavonják az állampolgárságát, akik hazánkban ö, születtek vagy éltek, és nem tudják, hogy utána hová menjenek, mert megvonják tőlük a, az állampolgárságot. Hogyha mindenki számára egyenlő a ö, törvény, és a törvény előtt mindannyian egyenlőek vagyunk, akkor ezt bárkitől meg lehet vonni az állampolgárságát, vagy csak a külföldi származásúaktól? Tehát azokban az országokban, ahol most az állampolgársági jogszabályok felülvizsgálatát tervezik, ez tulajdonképpen egyfajta mm, érvelésként is fel tudják használni, fegyverként. De Kraf úr következik, aki az AFET től érkezett. De grá. Rijke politici die eh, beweren dat de islamitische staat niets met islam te maken heeft. Az iszlám állammal kapcsolatban nagyon sok minden elhangzott, de azt is láthatjuk, hogy Hollandiában a hírszerzés a dzsihadistákra vonatkozólag azt derítette ki, hogy csak ideológiai szempontból lehet megindokolni az ő elindulásukat. A radikális iszlámhoz tartozó csoportokat Katárból és más öbölbeli országokból finanszíroznak. Mi az ön véleménye erről? valóban bármi közük van az iszlámhoz, az iszlám államnak, úgymond? És mi itt Európában egyáltalán tehetünk valamit a radikalizáció ellen? Köszönöm szépen. Csak néhány gondolatot szeretnék most világossá tenni. I it's a Thursday. Thank you very much for doing so. It's a very important issue. So obviously colleagues did want to make some statements. It's such a complex area. And so. Ez egy nagyon komplex uh, terület talán hatékony és hasznos lenne, hogyha ezekre a felvetett kérdésekre minél hamarabb választ kapnánk. Elképzelhető, hogy esetleg levélben is elintézhetnénk ezeket a kérdéseket. Tehát, hogyha bárkibe beleszorul egy kérdés, akkor kérem, azt levélbe adja ki magából. Én úgy gondolom, hogyha a az állampolgárság kérdését megvizsgáljuk, akkor a nyolcas cikket kell ebből a szempontból elolvasni. Ugyanis ebben azt olvashatjuk, hogy ezt tehát megtilthatják az egyes országok, és az ország döntheti el, hogy mit kíván tenni ebben az esetben. Persze ez a kockázat mértékétől sok mindentől függ, és ez természetesen a különleges intézkedések körébe tartozik. A nemzetközi polgári és politikai jogokra vonatkozó egyezmény is kimondja, hogy különleges helyzetben, amikor az államiság van veszélyben, akkor különleges intézkedéseket lehet bevezetni, a polgári jogokkal kapcsolatban is. Tehát nem mi döntjük el, hogy vissza lehet-e vonni vagy sem az állampolgárságot, ezt csak nemzeti hatáskörben lehet eldönteni. És ezzel kapcsolatban semmiféle kötelezettséget mi nem mondhatunk ki. Ennél nem is mondhatok többet. Ami pedig a terrorizmus, mint olyan definíciója, az ENSZ számára nagyon egyszerű ez a definíció. Világos, hogy a terrorista cselekmény egy olyan cselekmény, amely definiálva van a különböző 18 ENSZ vonatkozó dokumentumokban. Korábban bíró voltam a semmitőszéknél, és büntetőügyekkel foglalkoztam. Tehát most visszatérnék erre a gyakorlatomra. Amikor politikailag próbáljuk definiálni a terrorizmust, erre mindig lehet visszautalni, és ebből a szempontból nagyon érdekel engem a Libe szakbizottság véleménye, hogyha egy általános jellegű megfogalmazást, definíciót adunk a terrorizmusról, az nem, az jogilag nem állja meg a helyét. A terrorista cselekményt lehet meghatározni, definiálni jogilag. Tehát konkrétan a terrorista cselekményekre kell utalni. Természetesen vannak arra vonatkozó definíciók is, hogy mi számít terrorista ö, csoportnak, és van ezzel kapcsolatban egy listánk is, és itt választ adnék arra a kérdésre, amely az ISIS-re vonatkozott. Ez egy olyan terrorista csoport, szervezet, amelynek a struktúrája hasonlít egy államira, de szó nincs itt államiségságról, ez eleve rossz menet, és ez ahhoz is kapcsolódik, hogy az ENSZ-BT, az ISIS-t terrorista csoportként határozta meg, és ezen az úton haladva mi is folytathatjuk a munkánkat. Természetesen ez ahhoz is kapcsolódik, hogy a katonai intézkedéseket is foganatosították az ISIS-szel szemben, erre vonatkozólag van ez határozat is, és Stefan Damiszturai is elmondta Kobánival kapcsolatban, hogy szükségünk van-e egy második srebenyicára. És itt megint csak a humanitárius jogra utalnék vissza. Ez az egyetlen válasz, amely lehetséges az én szememben. Aztán egy másik válaszomban pedig még két gondolatra szeretnék kitérni, az ISIS és más terrorista ö, szervezetek finanszírozására vonatkozólag. Vannak olyan tagállamok, önök is utaltak ezekre, akik a NSBT véleményéhez kapcsolódnak. Azok a tagállamok, amelyek az NSBT-ben képviseltetik magukat, ugyanúgy viselkednek, mert tudják, hogy a kockázat mindenkire kiterjed, nem csak Európáról van szó, nem csak az Egyesült Államokról van szó, ez tulajdonképpen az egész világot fenyegeti ez a mostani ö, helyzet. És végül ön, elnök úr, valami fontosra is utalt. Nem reagálnunk kell, hanem tennünk valamit. Ami a finanszírozást illeti, senki sem utalt erre a bekezdésre, pedig az ENSZ határozat hatos bekezdésében az is elhangzik, hogy aki ö, terroristákat támogat, az ellen fel lehet, ö, tehát az ellen intézkedéseket lehet fona, foganatosítani. Spanyolországban, ö, Olaszországban vagy Franciaországban a Gafi fogja felvenni a harcot, és ö, meg fognak mindent tenni annak, ellené, annak érdekében, hogy ö, a pénzmosást is megszüntessék, de ez időt vesz igénybe. Nem várhatjuk azt, hogy egy nap alatt mindez megvalósuljon a nemzetközi közösség által. És végül a PNR adatok, ezzel kapcsolatban csak egy dolgot mondanék. Amennyiben vannak nemzeti PNR adatok, és ennek hatása van a szabadságjogokra, vagy pedig más esetekben európai szinten kezelik ezt a kérdést, és ezzel valószínűleg helyesebb megközelítést alkalmaznak. Tehát szerintem, ami az adatokat illeti, ez egy nagyon kényes kérdés, és itt nem is a hírszerzés jelenti a problémát, hanem egyszerűen azt, hogy hogyan lehet bíróság elé állítani embereket, ahhoz kemény, ö, megalapozott vádakra van szükség, hogy megállítsuk őket a határon. Köszönöm szépen. A Libe Bizottság a mindent, ami biztonsági, igazságszolgáltatás, emberi jogok kérdését érinti, nagyon fontosnak tart. Köszönöm szépen, hogy így lehetővé tették ezt a meghallgatást, ezt a vitát köszönöm a kollégáknak a türelmét, akkor köszönöm az vendégünknek, és ezzel lezárom az ülésed. Köszönöm szépen, Marász, köszönöm még igazgató úr. November 3-án lesz a következő affetülés. Köszönöm. Köszönöm.